Dear colleagues, I think that we can start. És kollégák, azt hiszem, hogy lassan elkezdhetjük a munkát. Méghozzá a hetes eh, napi rendi ponttal. Az élmszakra vonatkozó kérdések tudományos vizsgálata, nyilván önök is tudják, ez egy technikai, igencsak szakmai jellegű jelentés. Ezt elnökként, előadóként azt javaslom, hogy az Európai Bizottság javaslatát mindenféle módosítás nélkül fogadjuk el a házszabály 50.1-es cikke értelmében. Mindenki egyetért? Akkor ám legyen így, hogyha valakinek ellenvetése van, az most szóljon. And then we can uh, accept. Úgy látom, senkinek sincs ellenvetése, ezzel elfogadottnak tekintem a javaslatot. Akkor szavazhatunk is, azt hiszem. De először is szeretnék üdvözölni horvát fiatalokat üdvözölni az Envi szakbizottság ülésén. Igen, ott vannak. Üdvözöljük Önöket a szakbizottságunkban. Most pedig jöhet a szavazás. The first point to vote, it is uh, uh, the compromise. Az első szavazás uh, az Európai Parlament és a Tanács rendelete a tengeri szállításból edő széndiokszid kibocsátás monitorozása, jelentés és ellenőrzése, valamint a vonatkozó rendelet módosítása. Elektronikusan kell szavaznunk. Megnyitom a szavazást. Everybody voted. Okay, the vote is closed. Okay, adopted. Rendben, elfogadtuk 62 0 arányban 5 tartózkodás mellett. Yes. Now we have to... Következik Gebrandi úr és Eckhout úr kifogása az ERZ-es szabályzat százszoros cikke alapján üzemanyag minőség irányelv délőtt beszéltünk erről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Now we have to vote on the oral question to the Commission. Szóbeli kérdés az Európai Bizottsághoz a feldolgozott élelmiszerek bent 20 hús származási országának feltüntetése. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. nem persona sulla mozione di risoluzione. Okay, we have finished to vote and now... Ezzel a szavazás végéhez értünk. Folytatjuk az eszmecserét. Állásfoglalási indítvány. A feldolgozott élműszerekben található 20 es országnak feltüntetése témájában. I start immediately. Tömeg is adom a szót mindjárt mondom, hogy kinek. Líze úrnak, és aztán a többi frakcióval folytatjuk, akik aláírták az állásfoglalást. Péter, parancsolja. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich darf... Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon örülök annak, hogy Szomer kolléganőt helyettesítettem, aki sajnos beteg lett, és én a néppárt koordinátoraként szólalok most fel. Eddig nem volt lehetőségünk arra, hogy a választások után erről a témáról beszéljünk, és ezért a frakción belül számos vélemény is nyilván kialakult, és az elmúlt periódusban már többször is megvitattuk különböző választások, szavazásokkor ezt a témát, és Zomer kolléganő, aki illetékes ebben az ügyben, nagyon kritikusan látja, és mi is kritikusan látjuk a tervezetet, és a néppárt tehát ezt így a többség úgy kívánja, hogy nem tudja támogatni. Tehát gyakorlatilag, hogyha a fogyasztók tudni szeretnék, hogy honnan származnak az élelmiszerek, akkor hát a vizsgálataink alapján megállapítottuk, hogy ez többe is kerül. Tehát, hogyha a fogyasztók tudják azt, hogy ez a, ettől többe fog kerülni az élelmiszer, akkor elég gyorsan elállnak ettől a szándékuktól. Tehát ezért én azt gondolom, hogy tehát a vállalatok megtehetik ezt, hogy jel, jelölik a származást, azonban ekkor magasabb árakat fognak érvényesíteni, és ez lehetséges, de akkor viszont ennek részleteit nálunk kell e, egyeztetni az Európai Unióra nézve. Tehát e, itt egy paradoxonról van szó, ugyanis két információt is az ember szeretne, azonban nem kész arra, hogy ezért fizessen is tehát egy ellentétünk van. Ugyanis, tehát mi történik akkor, hogyha a fogyasztó nem hajlandó többet fizetni, ezért akkor valahol máshol kell ezt kigazdálkodni. Tehát akkor az árésekről kell beszélnünk. Én azért azt gondolom, hogy ezek az árak, amikről itt beszéltünk, tehát hogy ez csak egy centbe kerülne, hát én gyakorlati tapasztalataim alapján én ezt nem tudom elképzelni, és mások pedig a bizottság által elmondott 50%-ot azért kétségbe vonják, tehát azért valószínűleg az igazság való a kettő között van. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy ne a fogyasztónak kelljen többet fizetnie, hát akkor gyakorlatilag valahol máshol kell ezt kigazdálkodni, de akkor kinek? Hát a gazdáknak, és a gazdákra már most is nagyon nagy nyomást fejeződik ki, hogy minél olcsóbban állítsák elő az élelmiszereket, és ez a költségnyomás még növekedne. Tehát az a az a mód, ahogy például húst előállítanak, például az antibiotikum rezisztencia kérdésében tudjuk, hogy a WHO adatai alapján 25 ezer ember hal meg évente, mert kialakulnál egy antibiotikum rezisztencia, és tudjuk, hogy az árnyomás, az pedig a gazdákra terhelődik, tehát nekünk nem szabadna még tovább növelni a rájuk nyomást kifejtő tényezőket. Tehát egy olyan szabályozást kellene kialakítani, ami a szektoron belül egy átstruktúráláshoz vezetne. Tehát a kicsikre amúgy is nagyobb nyomás gyakorlódik, mint a nagyokra, és ez is egy olyan dolog, amit nem kellene a továbbiakban talán támogatnunk. Bokát úr elmondta a tanácsban, hogy nincsen összefüggés a termékek származása és a minősége között. Hát ezt e, nem tudjuk ugyan igazolni, azonban az, a szabályok Európán belül ugyanazok, és éppen ezért, tehát létezik ez az igény a fogyasztók részéről, de nem hajlandóak érte fizetni. Ha valaki pedig ezt meg akarja tenni, önként már ma is megteheti. Tehát most például gondoljunk vissza a lóhús e, botrányra, amikor ugye nem tudták a fogyasztók, hogy lóhúst tesznek, és eh, én azt gondolom ennek ellenére, hogy ez egy rossz példa, mert itt egy olyan húsról van szó, amit marhahúsként jelöltek, és tudjuk, hogy a húsra nézve egyébként már nagyon szigorú jelölési szabályaink vannak. Ennek ellenére nem tudtuk megakadályozni a lóhús botrányt, tehát eh, több ellenőrzésre lenne szükség magasabb büntetésekre, ahogy de Lange jelentésbe, illetve a Grillo jelentésből is tudjuk, illetve határoztunk erről, hogy a dolgot nyomon fogjuk követni. És hogyha most pedig a feldolgozott termékekről gondol, például gondoljunk arra, hogy a lazányéban mondjuk lóhús dolgoztak fel, akkor a húst ide-oda küldözgették különböző európai országok között, és a végén pedig egy lázányéban kötött ki ez a hús, és az szerepelt a jelölésben, hogy marhahús. Most mi lett volna, hogyha az van rajta, hogy marhahús, származási ország, mondjuk Románia vagy Írország, attól még, még, még ebben az esetben is lóhús lett volna ez az illető marhahús. Tehát gyakorlatilag lehetséges, hogy a néppárti frakción belül még majd hajlandóak leszünk kompromisszumokat kötni, de azért hadd hangsúlyozom ki, hogy már az előző periódusban is nagyon sokszor beszéltünk erről a témáról, és Renáta Szómárhez mindig csatlakozott a többség, ugyanis, hogy önként már most rendkívül sokat lehet tenni, és én nagyra értékelem azt, hogyha már most önként jelölik a vállalatok, azonban az 28 államban cégei, és főleg a, a kis és közepes vállalatok azért nagyon megijednének, hogyha ezt a szöveget így meglátnák, és ezért nem tudunk csatlakozni ehhez a szöveghez. Um, uh, köszönöm szépen. Most pedig Wilmot asszonynak adom meg a szót. Köszönöm elnök úr a lehetőséget. Ezzel a kérdéssel már több mint öt éve viaskodunk itt az Emiszak és meglepett, amikor Líze úr az imént, eh, amit mondott, Szomesz asszony idézeteiből olvasott szerintem. A parlament egyértelműen vélemény nyomított ez, ez ügyben, kinyilvánította abbéli akaratát, hogy ez a fajta címkézés megjelenjen a feldolgozott élelmiszerek esetében. Ez különösen fontos akkor, amikor áll, hús tartalmú feldolgozott termékekről van szó, a fogyasztók jogai tudják, hogy honnan jön ez. A friss húsra vonatkozóan a származási országjelölés kötelező gyakorlatilag minden esetben, de feldolgozott élelmiszerek esetében is joguk van az embereknek tudni, hogy honnan jön a hús. A kutatások szerint az emberek, a fogyasztók 90%-a kíváncsi erre az információra, tehát bolondság azt állítani, hogy nem akarják az emberek ezt tudni, ezért az Európai Bizottság tanulmányával egyáltalán nem vagyok elégedett, amikor ennek az ellenkezőt állítják. Ugyanakkor magas költségekről beszél az Európai Bizottság, mert hihetetlen módon az Európai Bizottság eh, az eh, ipar, a feldolgozó ipar eh, saját információra, ön beszámolóira hagyatkozott. Hát nyilván gondolhatjuk, hogy ez mit mutat. A francia fogyasztóvédelem azt mutatja, hogy egy-másfél eurócentbe kerül ez a gyártóknak, ráadásul már önkéntesen is sokan megteszik ezt, tehát lehetséges, és nyilván nem kerül egy vagyomba különben ezt nem tennék meg a kereskedők. Nem pedig a gazdákat illeti, nem is értem, hogy mit mond, hiszen a gazdák lobbiznak legerősebben azért, hogy a származási ország megjelölése szerepeljen a feldolgozott élmiszerekkel. Nem tudom, Péter, hogy ezt honnan vetted, ezt a badarságot, mert ugye ez nem felel meg a tényeknek, ez nyilvánvaló. A lóhús botrányt, két évvel a lóhús botrányt követően egyszerűen elfogadhatatlan, hogy még mindig nem történik semmi. Ehm, a politikai frakciók között alapvetően komoly konszenzus alakult ki ez ügyben, így került elfogadnunk ezt az állásfoglalást. Az embereknek nem csak, hogy joguk van tudni, hogy hol mit vesznek, hanem kíváncsiak is erre. Adjuk meg nekik ezt az információt. Mitől fél az élelmiszeripar? Ez a fajta átláthatóság nekik is jó. Hogyha egy csirkés szendvicset eh, veszek az Egyesült Királyságban, azt írják rá, hogy ez egy brit szendvics, miközben tájföldről származik a csirke, hát ez igazából nem egy átlátható módja az élelmiszerjelölésnek. Az Európai Bizottság már régóta húzavonja ezt a témát. Az uniós fogyasztók azt várják tőlünk, hogy most már lezárjuk végre ezt az ügyet. Thank you very much. And now for the... Köszönjük szépen. Gérling asszony az ECR frakció nevében. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Hát mit fűzhetnék ehhez hozzá. Granis majdnem mindent elmondott, amit én is akartam mondani. A lóhús botrány csalók, csalók, lóhús botrány csalók okozták, a csalásra se tudjuk igazán kizárni ennek a lehetőségét. Itt nem erről van szó egészen. A szendvics példáját említette a kollégina hát valóban jogos, tudnunk kell, hogy mit teszünk, honnan származik, amit elfogyasztunk. Ráadásul az Európai Bizottság vállalta a fogyasztói tájékoztatási csomag elfogadását követően, amelyet nagyon sokáig tartott elfogadni ebben a parlamentben, akkor megígérte az Európai Bizottság, hogy letesz egy ilyet az asztal, egy ilyen javaslatot, és hát csalódásra ad okot, és akkor még nagyon diplomatikusan fogalmaztam. Emlékeztetném azokat a kollégákat, akik még nem tudják, hogy támogatják-e ezt az ásukást, vagy sem. Olvassák el a végét a szövegnek, amikor egyértelműen beszélünk arról, hogy a folyamat során a hatástanulmányokat alaposan végigrághatjuk, alaposan tanulmányozhatjuk, hogy milyen költségvonzattal jár majd az ellátási láncban ez. Nem fogjuk ezt figyelmen kívül hagyni, ezt alap alaposan átrágja majd a mi szakbizottságunk. Az állásfoglalást, tulajdonképpen csak arról szól, hogy egyáltalán lehetőséget kapjon a mi szakbizottságunk, hogy mindezt megtegye. Köszönjük, kollégina. Most pedig Jaten. Nem, maki asszony. Nem Jatemaki, Jatemaki asszony következik. Nimeni on todella vaikea. Köszönöm szépen. Először is azt szeretném elmondani, hogy nagyon is örülök annak, hogy végezetül, végre valahára szavazni tudunk erről a kérdésről. És hogy el is fogadtuk. Ami a dolog lényeget illeti. Itt a kiadásokról, a költségekről beszélünk, És éppen ezért a költségekről nem szabad megfeledkezni. De ezek nagyon komoly költségekre rúgnak. Például Finországban egy hús cég azt mondtam, hogy a költségek egy eurócent alatt vannak. Ilyen módon nem tudjuk, milyenek a reális, a valós költségek. Azaz tehát vita van a szakértők között a költségek tekintetében. Ám a fogyasztónak igenis jogában áll, hogy tisztában legyen a termékkel, és meg kell, hogy bízhasson az információban, az általunk elfogyasztott, a fogyasztó által elfogyasztott élelmiszerre vonatkozó információnak megbízhatónak kell lennie. Lehet, hogy nem minden fogyasztót érdekli ez az információ, de hát nincs is olyan ügy, amelyben mindenki egyet értene. És persze világos, hogy itt a versenyképesség kérdése is felmerül. A címkézés során a cégeknek egészen világosan meg kell majd magyarázniuk, hogy honnan származnak a összetevők, de mindenképpen fel kell lépnünk a mai rendezetlen helyzet ellen. Előfordulhat, hogy egy élelmiszer egyik részét az egyik országban, a másikat a másik rész összetevőjét a másik országban állították elő. Ezzel nincsen semmi baj, csak átláthatóvá kell tenni ezt a fogyasztó számára. A cégek ma azonban nagyon pontosan tudják, tudniuk kell, hogy honnan szerzik be a húst. Azóta viszont, hogy a hús botrány nyok végig söpörtek Európán, azóta fogyasztóban megingott a bizalom. Nagyon fontos tehát, hogy a az élelmiszer gyártója, előállítója nyomon, nyomon követhetővé tegye, hogy honnan származik a hús. Még egyszer mondom, a cégek, az élelmiszerek gyártói rendelkeznek ezzel az információval. Miközben az élelmiszeripar ellenzi ezt a szabályozást mondja a szöveg. De hát valójában ez általánosító kijelentés, az élelmiszeriparban két egymásnak feszülő véleménnyel találkozhatunk. A kis és középvállalatok számára ez valóban extra költséget jelent, mondjuk mi, ám a kis és középvállalatok, akikkel én beszéltem, támogatják ezt a szabályozást, és inkább a nagy cégek ellenzik ezt, és jól megérthető ez, hiszen a kis és középvállalatok általában helyből szerzett húst használnak fel, a nagy trösztök, cégek ö, hozzák más országokból a élelmiszer összetevőit, vagy például a húst. Azt remélem, hogy előre tudunk lépni az ügyben, frakcióm teljesen egyértelmű e tekintetben. A költségekről még nagy vita volt a frakcióban, és azt kell, hogy mondjam, azt remélem, hogy ezt nem söpörjük a föld alá, ezzel vilá, a szőnyeg alá legalábbis ezzel világosan foglalkozni fogunk. Miért utalunk, kérdezem én, egy tanulmányra, és a többére nem? És miért nem veszük figyelembe a cégek valós helyzetét? Ők teljesen világos, főleg a kis és középvállalatok világos származási bizonyítványokkal dolgoznak. Hogyha pedig a bizottság egy tanulmányt készített, akkor a költsége és a hatás, azaz a hatáselemzésben szóljon erről. Minden esetre azt remélem, hogy előre lépünk, és ezek a címkék mindenképpen érthetőbbek, átláthatóbbak lesznek, és a származásról is szólnak majd. Köszönöm szépen, most pedig Bojlan kollega kap szót. Köszönöm szépen, Állok úr. Üdvözlöm, hogy ezt a fontos kérdést ismét napirendre vesszük. A lóhús botrány csalásból eredt, de ugyanakkor felhívta az emberek fi, figyelmének fi, figyelmét eh, arra, hogy milyen komplexé vált az élelmiszerlánc, és bizony megingotta a fogyasztók bizalmat. Vagy előtte volt a dioxinügy, az én hazámban, Írországban, eh, és ennek kapcsán kiderült, hogy például az írként eladott eh, kolbász és szalámi nem ír volt. A lakosok több mint 90%-a Írországban, egyébként ez, hát ez er-, Eurostat azt mutatja, hogy az egész Európában nagyon nagy többségben támogatja az ország specifikus szám, származási tanúsítványt. Még egyszer mondom, tehát, hogy a hús, lúhús botrány és a dioxin botrány folyamányaképpen a cégek maguk kezdtek eh, egy tanúsítványi rendszert kialakítani, látva, hogy ez egy fogyasztói érdek, hogy a fogyasztók ezt kívánják. Azaz tehát lehetőségünk van itt az Európai Parlamentnek arra, hogy felszólítsuk az Európai Bizottságot, hogy indítson útjára egy jogalkotást egy jogalkotási folyamatot, és teremtse meg, és alapozza meg a bizalmat az élelmiszerláncban. Köszönöm. Köszönöm, most pedig Taylor kollega kapszok, tessék. Köszönöm szépen. Jövő év áprilisától a fogyasztók már pontosan tudják majd, amikor egy csirkemel darabot vesznek, hogy hol nőtt, hol tartották ezt az állapot. Ám, hogyha egy halrudacskát, vagy egy panírozott csirkerudacskát vesznek, nem fogják tudni, honnan származik a hús. Arról hallunk, hogy ugyanakkor arról tudunk, hogy az európaiak 90%-át igenis foglalkoztatja, hogy honnan származik a hús a termékben. Pontosan szeretném látni feltüntetve a termékben, hogy honnan származik a hús, és milyen formában használták föl. Az a tény csupán, hogy az EU-ból származik-e a hús, vagy nem, nem elégíti majd ki, ez az információ nem elégíti ki a fogyasztók igényét meg kell adni, hogy hol tartották és hol vágták az állatot, így lehet kiszolgálni a fogyasztók elvárását, és ezt is kell tudni, hogy friss húst, vagy pedig feldolgozott húst használtak -e fel. Átláthatóvá kell tenni a tartástól a végső feldolgozásig az állat és a hús útját. A fogyasztók ugyanakkor nem akarnak egy 50%-os ár növekedést kifizetni, amelyet a kötelező. Azt mondják, hogy nem akarják kifizetni az 50%-os költségnövekedést, hát ezt kérem, ezt én nem hiszem el. Csak azért, mert egy címkét feltüntetünk a hústerméken, ott 50%-kal nőne az ára. Ezt egyszerűen, uraim és hölgyeim, nem hiszem el, nagyon kíváncsi vagyok, hogy az Európai Bizottság mit mond ezzel kapcsolatban. Ami pedig a lóhús botrányt illeti, valóban rávilágított arra, hogy mennyire globalizált és egymással összefüggő az élelmiszerlánc az egész világon, de ugyanakkor tovább erősítette az EU fogyasztóinak igényét arra, hogy tájékoztatást kapjanak arra, hogy honnan származnak az élelmiszerek. A kötelező friss, friss hús és feldolgozott hústermék címkézés lehetővé tenne azt is, hogy a feldolgozók elszámoltassák, illetve folyamatosan nyomon kövessék a vertikumban alattok lévő termelőket, és így nehezebbé válna a visszaélés és a korrupció is. Úgy gondolom tehát, hogy a bizottság nem ö, teheti meg, hogy ne figyeljen a fogyasztók ö, markánsan megfogalmazott igényére. A bizottságnak most éppen ezért egy jogalkotói javaslattal kell folytatnia a jelentést, és így kötelezővé tenni a hús és hústermékek címkézését. Köszönöm szépen, most pedig Evi asszony kapszót. Köszönöm, Pedicini kollégát helyettesítem itt. aki a élelmiszerekbe feldolgozott hús címkézéséről szól, és arról beszél, hogy világosan, átláthatósan és biztonságosan kell felcímkézni ezeket a termékeket, hiszen számunkra elsődleges fontossággal rendelkezik az élelmiszer biztonság, nyomon követhetőség, éppen ezért pedig Nikolag erről szeretett volna beszélni. Köszönöm szépen, most pedig Rivázi asszony kapszott. Euh, Köszönöm, elnök úr. Roppant érdekes téma ez, mert jól mutatja, hogy miért vagyunk európaiak. Azért, mert Európában euh, a fogyasztó király minden információhoz joga van, méghozzá világos módon kell ezt neki megkapnia. A nyomon követhetőség és a megfelelő címkézés e, nem csak a friss hús, hanem a feldolgozott hústermékek esetében is. Franciaországban is volt egy lóhús botrány, amire utaltak. Egy maffia, európai szinten működő maffiáról van szó. Romániában vesz húst, aztán elmegy, elszállítják Hollandiába, és aztán tovább, tovább, tovább, bármit megtesznek. Teljesen legitim, hogy a fogyasztó azt mondja, hogy tudni akarom, hogy honnan jött a hús, ami benne van a feldolgozott termékben. Fogyasztóként ahhoz is jogunk van, hogy francia, vagy román, vagy ukrán, vagy kínai hústermékről van szó, már csak a környezeti károk szempontjából is. Hiszen így az ember meg tudja azt mondani, hogy közel vagy távolról érkezett az a hústermék, amelyet fogyaszt. Azt gondolom, hogy valóban szükség van a nyomon követhetőségre. Itt vannak a, a feldolgozott hústermékek. Emlékszünk még a kolbász e, e, botrányra. Fogalmunk sincs, hogy mi kerül egy kolbászba, egy hurkába, egy virslibe. És akkor még itt vannak a költségek is. Az Európai Bizottság mit hordít össze? Hát honnan kapták ezeket, a, ezeket az adatokat? Hát a nagy gyártók, a nagy forgalmazók, a nagy kereskedők nyilván bármit tesznek annak érdekében, hogy újabb szabályok alól kivonják magukat. Hogyha az Európai Bizottság e, is e, hibás, hogyha elhiszi ezt a soboldalságot, amit e, hal az ipartól, és aztán nekünk továbbadja. Fontos, hogy megfelelő adatok alapján hozzunk jogszabályokat, ne csodálkozzunk, hogy Európát ki nem állhatja az átlag polgár, hogyha így viselkedünk. Hozzáadott értéket kell mindenképpen képviselni Európának, és ez pont itt kezdődik az átlátható címkézéssel. Köszönöm, Párnyó alelnök úr következik. Köszönöm. Szeptember 30-a nincs, nem volt olyan messze, Andrei Jukitis a egészségügyi és mm, élelmiszerbiztonsági kérdéseket felelős Európa biztosít, mindannyiunk előtt mondta, hogy a feldolgozott termékek húsben meglévő hús származási országoknak címkézésének kérdésére visszatér majd. ezt a meghallgatás során mondta maga az európai biztos. Tolmácsolási probléma lépett fel? Ja. Oké. Okay. Rendben van, párnyó folytathatja. Tehát biztos maga is e, e azt mondta, hogy szeptember 30-án, hogy a feldolgozott termékekben lévő hús címkezéséről e, hozzunk jogszabályokat. Fontosnak tartom. Szomer asszony, aki nincs itt, talán ezt nem hallotta akkor, de nagyon fontos, hogy ne felejtsük el, hogy mi a menetrend. A maga az európai biztos is megadta nekünk, hogy mi lesz a menetrend. A friss húsra most ki sem kell térnünk, hiszen itt már a címkezés működik. Egyre több élelmiszer botrány fordul elő. Az fogyasztók, európai fogyasztók 90%-a szeretné, hogy tudja, hogy honnan származik az a hús, amit elfogyaszt a fogyasztóvédő szervezetek eh, legutóbbi kampányából kiderült ez. Ezért valamit tennünk kell az Európai Bizottság eh, letett az asztalra egy jogalkotási javaslatot, amely alapvetően ö, eh, átláthatóvá teszi majd a rendszert, ez kell, hogy legyen a cél, és az ellenőrzések is szigorodnak. Fontos ö, új módszer lesz Eh, ez ahhoz, hogy megállítsuk eh, a csalókat, megnézzük a csalók dolgát. Ugyanakkor még egyszer hangsúlyozom, az Európai Bizottság minthogyha a kötelező címkezés ügyében kicsit óckodna attól, hogy ambiciózus javaslatokat tegyen. Elhangzott eh, az előttem szólók elmondták, hogy a költségekre vonatkozó adatok túlzottak, hát jól működik ez a friss hústermékek esetében, a feldolgozott élelmiszerek esetében nem értem, hogy ez miért nem működhetne. Kudarc. Egyértelmű kudarc. Ez, amit letett elénk az Európai Bizottság az asztalra. a fogyasztott termékek kevesebb, mint 50%-án, a konzervek kevesebb, mint 30%-án, eh, és 17%-án eh, az üveges szószoknak jelenik meg az a megjelölés, hogy honnan származik a benne lévő hús. Nos, az európai agrárélelmiszeriparban jobban kell eh, védeni ezeket az elveket, annak érdekében az európai fogyasztók kívánalmait érvényesítsük, amelyet egyébként a többi érintett szakbizottság is teljes mértékben támogat ezt a kezdeményezést. Köszönöm. Szanyi úr. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Ez a, az egész téma, bár sokféle vélekedés van, Eh, nagyon tanulságos, remélem, hogy tanulságos lesz az európai fogyasztóknak is. Már csak azért is, mert én, mint képviselő úgy érzem, hogy elsősorban a választópolgárokat képviselem, az európai polgárt, és az ő érdekeikre kell, hogy tekintettel legyek, de szerintem mindannyian így vagyunk ezzel. E, én egyébként nagyon sok technikai számot el tudok hinni. Például azt is el tudom hinni, hogy létezhet olyan élelmiszeripari gyártó, aki ha és amennyiben ugyanarra a termékére ráírná az alapanyagok származása helyét, akkor bizony lehet, hogy 50%-a drágában kéne, hogy adja a termékét. De azért, mert akkor már nem merné beletenni azt a húst, azt az olcsó bizonytalan eredetű húst, amit korábban belerakott, magyarul vállalható, még egyszer mondom, vállalható eredetű áru, az elképzelhető, hogy ezeknél a pimaszul olcsó termékeknél komoly drágulást okozna. Az én hazámban Magyarországon, csak például mondom, számos üzletben lehet kapni olyan hústerméket, aminek a kiló ára egy kilóra vetített ára nem több, mint 3 euró. Hát nyilvánvalóan kétségeink lehetnek annak a húsoknak az eredetét illetően. Szóval én azt gondolom, hogy ha meg kéne mondani kötelező jelleggel, hogy honnan vannak azok a húsok, amik a hústermékekben benne vannak, akkor bizony nagyon-nagyon sok olyan gyártó, aki egyébként jelenleg jelentősen becsapja az embereket. Kétségtelenül rosszul járhat. Viszont a jók meg nagyon jól járnának. Azok, akik minőséget állítanak elő, azok nagyon jól járnának, de legjobban talán még az európai termelők, az európai farmerek járnának, akik így nem kéne, hogy szembesüljenek eh, néha arcpirító eh, import eh, versennyel. Magyarul nagyon támogatom ezt a kezdeményezést azért is, és főleg annak örülök, hogy erről itt ma beszélünk, mert ez egy világos jelzés az iparnak. Nem fogják tudni sokáig csinálni, nem fogják tudni sokáig a lobby tevékenységükkel elfedni azt, hogy bizony számtalan visszásság van a szektorban, amit ha kitisztítunk, akkor kétségtelen, hogy lesznek annak kárvalotai, de egy, ő, egyetlen egy ő, előnyt élvezője lesz, ez pedig a fogyasztó. Végezetül még egy dolgot szeretnék mondani, ez a mi az olcsó, mi a drága jellegű kérdéskör kapcsán. Eh, én egy olyan országból jövök, Magyarországról, ahol jelenleg például a húsáruknak az általános forgalmi adója 27 százalék. 27 százalék a hústermékek forgalmi adója Magyarországon. Hát, hogyha valamivel kéne aggódni az uniónak, az pont ez. Nem az, hogy egy centtel olcsó vagy drágább valami, hanem az, hogy kormányok hogy szedhetnek ilyen a magas adót. Élelmiszerkel, ráadásul ezt most még 6 további százalékponttal 33 százalékra akarják fölvinni. Hogyha mi valóban az emberek érdekét szolgáljuk, akkor egy mondatot ki kell tudjunk mondani, és ez ennek a mai ülésnek is talán az egyik lehetséges kimenete. Jó minőségű terméket, megbízható forrásból, olcsón az európai fogyasztóknak. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen. Meghallgattuk a felszólalókat. Nagyon sok kérdést intéztek a bizottsághoz, ezért Matthew Dakiz úrnak adom meg a bizottság részéről a szót, hogy válaszolja meg a felvetett kérdéseket. Thank you, Chair. Um, we are... Köszönöm szépen. Örömmel veszünk persze részt ezen a vitán, nagyon figyeltünk mindarra, amit elhangzott. A bizottság jogi kötelezettségének tette leget e jelentés elkészítésével, mint ahogy minden bizonyal emlékeznek, egy kompromisszum eredményeképpen jött létre, az a fogyasztók tájékoztatásáról szóló rendelet. Mi pedig elkészítettük ezt a tényszerű jelentést, és a, biztosak voltunk benne, és nem is csalódtunk ebbéli feltételezésünkben, hogy ez vitát fog kiváltani. Nyomon követtem a vitát, a mindezt, amit elhangzott. Úgy gondolom, tehát egy-két dolgot érdemes tisztáznom a magam részéről, főleg a költségek tekintetében, illetve a tekintetben, hogy a bizottság hogy jutott erre a eredményre. A bizottság egy külső kutatóhelynek adott megbízást a, a kutatás végrehajtására, gazdasági piac szereplőit, cégeket és egyben fogyasztókat is meghallgattak egy fókuszcsoportban e kutatás során. És a kutatás eredménye az volt, a kutatás eredményeit a fókuszcsoport validálta, érvényesítette, amely fókuszcsoportban, mint, mondtam, mint, mint mondtam, mind a fogyasztók, mind a gazdasági szereplők szerepeltek. A bizottság jelentésében szereplő költségek magasságára és jogosságára kértek rá, kérdeztek rá egyes képviselők. Annyit szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, hogy jelentős különbségek mutatkoztak a számadatokban. A jelentésben. A bizottság jelentése Az Európai Unió egészére vetítve vizsgálta a piaci kihatásait ennek az intézkedésnek, figyelembe vettem, hogy kötelezően, abból indult ki, hogy a címkézés kötelező érvényű lenne, és figyelembe vette azt is, hogy nagyon sok termékben van hús összetevő. A legegyszerűbb és legkézenfekvőbb példáktól a legész, legkifinomultabb és összetettebb példákig. Ez a jelentés tehát a marha, ez a tanulmány, amelyet készítettek, a marha hús termékekre vonatkozott, és a származási címkézés önkéntes voltát vizsgálta meg egyértelműen nagy a különbség a között, hogy önkéntes a címkézés, az eredet megjelölés rendszerem, vagy pedig kötelezően írják ezt elő. Egy szóval, lányok úr, azok a költségek, amelyekről a bizottság beszámolójában szól, olyan költségek, amelyek működési költségek. És ezek 15-20 százalékos árnövekedést árnövekedésről beszélnek, de ezek persze nem a végtermék, ez nem a végtermék költsége, hanem üzemeltetési költség, vagy üzemi költség, és ez olyan 3-10% között lesz, és 8-10% között lesz az öt termékben az administratív költségek növekedése. Ugyanakkor ez a szabályozás a ellenőrző hatóságok számára is feladatokat ró, és hogyha ezt át görgetjük a termékre, akkor ez is termékár növekedéshez vezethet. Összességében azonban azt kell, hogy mondjuk, hogy a számadatok nem összehasonlíthatók, és nem lehet a bizottságot azzal vádolni, hogy a mellényzsebünkből rángattuk volna elő ezeket az adatokat. Van itt egy további szempont, mégpedig, hogy a fogyasztó elvárja -e tőlünk a címkézést. Igen, valóban a fogyasztók 90%-a egy megkérdezésen egy statisztikai körkérdésben jelezte, hogy szeretné az átlátható címkézés rendszerét bevezetve látni. Ám. Amikor azt kérdeztük legközelebb, hogy hajlandóak-e többet fizetni, akár egy 10%-os árnövekedést is finanszírozni, akkor a fogyasztók hajlandósága 60-80%-ra csökkent az eredeti 90-ből. Elnök úr, a bizottság figyelembe veszi a tanulmány számadatait, figyelembe veszi természetesen azt a vitát, azt az eszmecserét, melyet itt lefolytattunk, és a itt elhangzott vita üzenete teljesen világos volt számunkra. Nem döntöttünk még arról, hogy milyen lépést teszünk, hiszen a tagállamokban is még vitatják ezt a kérdést, éppen ezért ma arra vonatkozolok, hogy a bizottság milyen lépéseket fontolgat, még nem tudok tájékoztatást adni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elmondom még a menetrendet. Vilmot. Bocsánat, még Vilmot asszony kér szót, és meg is kapja a szót. Köszönöm szépen, csak annyit akartam mondani a bizottságnak, hogy még az önök számadataim, egyébként a fogyasztói szervezetek is arról tájékoztatnak, hogy akarják ezt a címkézést, tehát hogyha a költségek ilyen magasak is lennének, ennek ellenére 60-80% a fogyasztóknak még mindig támogatja. Költségestül, bár azt gondolom, hogy túlértékelték a költségeket, úgyhogy kérem a bizottságot, gondolkodjon el most már komolyan azon, hogy milyen lépéseket tegyen. Grazie della precisazione, non so se la Commissione vuole aggiungere qualcosa. Nem tudom, hogy a bizottság hozzá szeretne még valamit tenni. Chairman, maybe I was not... Uh, Elnök úr, talán nem jól értettek esetleg nem jól fejeztem ki magamat. Nem arról van szó, hogy 60-80 százalékuk akarna fizetni, hanem arról van szó sokkal inkább, hogy a nő a költség, úgy csökken a fogyasztók hajlandósága, illetve 80%-uk már nem hajlandó fizetni. Tehát ahogy nőnek a költségek, a fogyasztók 80%-a nem hajlandó fizetni elmúlt a hajlandósága. Rendben van, köszönjük szépen. A deadline, a skadenca december 17-e 12 óra lesz. Az MV-ben, tehát a mi szakbizottságunkban január 21-én szavazunk, és februárban a plenárisra kerül. Tovább is lépünk a napirend következő napirendi pontjára. Pontok, ezek nem csak egy pont, hanem a 13-tól 18-ig voltak éppen ugyanazokkal a kérdésekkel foglalkozunk, a mentesítéssel. Mint minnyáján tudják, a mentesítés folyamata egy folyamat végére tesz pontot. az európai pénzalapok és pénzeszközök felhasználását kell ellenőrizni, és végezetül mentesíteni kell a bizottságot, illetve minden egyes érintett európai intézményt a pénzügyi év tekintetében. Mi véleményt, vélemény szerzői vagyunk, az Európai Bizottság és öt ügynökség mentesítéséről készülő jelentés kapcsán. Ezeknek a tevékenysége szorosan összefügg a mi hatáskörünkkel, azokkal a hatáskörökkel, amelyek tehát a mi szakbizottságunkhoz tartoznak. Verifikáltuk a mérleg végrehajtásának szintjét, és látjuk azt is, hogy nőtt a költségek szintje, és hallottunk egyre több bírálatot, egy, különösen egyes ügynökségek tekintetében, és mielőtt tehát megadnánk a mentesítést, fontos, hogy meghallgassuk a kritikai hangokat is. Éppen ezért nagyon röviden megadom a bizottságnak, illetve az egyes ügynökségeknek a szót, amelyek az NV, ügynök, NV szakbizottság hatáskörében végzik a munkájukat. Ilyen módon először 2013-as éves mentesítés az bizottság, illetve a végrehajtási bizottságok mentesítéséről lesz szó. Különböző területekkel foglalkozunk, különböző ügynökségeket vizsgáltunk meg. De először is a DG környezetvédelem, a DG DJ a főigazgatóság, a DJ Sanko és a DJ Envy, azok a főigazgatóságok, amelyek a mi hatáskörünkbe tartoznak. A környezetvédelmi vagy ambiente, DG tekintetében 90 9%-os a kifizetések szintje, 95,24% pedig a, az első volt a, a kifizetési kötelezettségek, a második pedig a kifizetések szintje. Nagyjából és összességében tehát elégedettek lehetünk, azonban az egyik program kapcsán, amely különösen mi szakbizottságunk hatáskörébe tartozik, elégedettségünket különösen nyomatékosítani akarjuk, ez a LIFE. Itt 99,96 a kötelezettségvállalás és 99,99 a kifizetések szintje, tehát voltak éppen teljes egészében felhasználták, lehívták és felhasználták a live keretén belül rendelkezésre álló összegeket. A DG Sanko, a Sanko főigazgatóság esetében 98501 os volt a kötelezettségvállalás, és 98%-os pedig a kifizetések szintje. Megvizsgáltuk az előkészítő intézkedések pilot projektjeit, és azt kell, hogy mondjuk, hogy a DG Sanko keretén belül is ezek előre haladott állapotban vannak, és a kötelezettségvállalat sokat teljes körben teljesítették is. Ez az első mentesítés. Mielőtt tovább lépünk a következő mentesítésre, megadnám a szót, de úgy láttam nem kéri senki. A második pedig az Európai Környezetvédelmi Ügynökség kapcsolatos mentesítés. A Környezetvédelmi Ügynökség kapcsán örömmel tapasztaltuk azt a tényt, hogy az ügynökség szervezési struktúráját teljes egészében át az erre vonatkozó irányokat, iránymutatásokat teljesítették, a 132-ben 128 státuszt feltöntötték, feltöltöttek, és teljesítették az operatív feladatokat is. Jelentősen javult tehát a környezetvédelmi ügynökség tavalyhoz képesti helyzete. Az éves számlákat is megvizsgáltuk, nem mi vizsgáltuk meg, hanem a számbevőszék vizsgálta meg, és az arra a következtetésre jutott, hogy a szabálytalanság nem történt. Ilyen módon tehát pozitív véleményt alkotunk, alkotok én, mint a vélemény előadója a mentesítés kapcsán. Az Európai Gyógyszerügynökség mentesítésével is foglalkoztam, mint előadó, megvizsgáltuk természetesen a végrehajtási iránymutatásokat is, és megvizsgáltuk azt is, illetve arra jutottunk, hogy a források négy ötödét az operatív programokban lehívják és felhasználják, és megállapítottuk és megerősítettük azokat a szempontokat, amelyek az előző mentesítések kapcsán felmerültek problémaként, láttuk, hogy ezeket a problémákat kiküszöbölték. Az összeférhetetlenségi kérdéseket is megvizsgáltuk, az igazgatási tanács vagy az administratív boardban. Ezeket az gyógyszerészeti ügynökségben meghaladták, megoldották az összeférhetetlenségi problémát. Ez volt tehát az egyik elem amelyet az elmúlt években a mentesítés során a mentesítő hatóság, tehát mi, és az Európai Parlament felvetette. Ez sikerült megoldani az Európai Gyógyszerügynökségnél, és ilyen módon nem látom akadályát, hogy a 2013-as mentesítést megadjuk. Van itt egy következő ügynökség, erről is véleményt készítettem az Európai Vegyi Ügynökség kapcsán talán érdekli az önöket, de nem akarok a mélyébe menni ennek, csupán egy szempontot emelnék ki, amelyet egyébként a vélemény is megfogalmazott az elmúlt években. Nos, itt változás történt a közbeszerzési szerződések kezelése és menedzselése tekintetében a, gyógysz, a vegyi anyag ügynökség jelentős előrelépést ért el 2014 során. Minden egyes ügynökség számára, és ilyen módon a vegyi ügynökség számára is, vegyűr ügynökség tekintetében mindig figyelembe vettük a számvevőszék észrevételeit, és a számvevőszék természetesen az európai költségvetés pénzének felhasználását ellenőrzi az ügynökségek esetében. Van itt még az EFSA, EFSA-ról készült jelentés. A pénzeszközök 74%-át tudományos célra fordítottak, adatbegyűjtésre, kutatásokra. Megállapítottuk azon erőfeszítéseket, amelyeket az Élelmiszerbiztonsági Hatóság, tehát az EFSA tett annak érdekében, hogy a tavaly a számvevőszék által meghatározott kritikus észrevételeknek megfeleljen az önértékelés folyamatában és egy működő, hatásos belső ellenőrzési rendszert vezessen be. Bátorítjuk az EFSA vezetését, hogy folytassa útját ezen az úton, és pozitívan értékeljük mindazokat az eredményeket, amelyeket e-, ebben a folyamatban elértek. Például a függetlenség, illetve a döntéshozatal függetlensége tekintetében valamint az információk hozzáférése tekintetében. Az utolsó öm, vélemény, melynek elő, előadója volnék, volnánk, az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központtal foglalkozik. Itt is megvizsgáltuk természetesen az összes költségvetési számot, megvizsgáltuk a korábban tett észrevételeket, és azt kell, hogy mondjuk, hogy az ügynöksége komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a számvevőszék által a korábbi években vizsgálat, korábbi évek vizsgálatai által megtett bírálatoknak eleget tegyen, az ex post vizsgálatokat kiépítsék, és ezek megjelennek a beszámolóikban is. Ezen vélemények alapján, melyek az ügynökségről és a bizottságról szólnak, ezek mindegyik esetében pozitív véleményt eh, alkotunk, és eh, azt ajánljuk a Költségvetési Számvevő eh, Ellenőrzési Bizottságnak, hogy haladjon előre a mentesítés folyamatában. Többen kértek szót, először Kádenbach asszony. Dankeschön. Äh, Köszönöm szépen. Lavia jelentéstevőnknek is, aki nagyon áttekintetően mutatta be a helyzetet, és ezért most nem is szeretnék annyira belemenni a részletekbe, hanem egész egyszerűen ki szeretném egészíteni azt, amit a jelentéstevő már bemutatott, és elmondani azok számára is, akik talán most nem látják maguk előtt az anyagokat, hogy mégis értsék, hogy miről van szó. Tehát az tervekkel kapcsolatban azért hadd mondjam el, és bocsássam előre, hogy mi a, a környezetvédelem és egészség terén a büdzsé kihasználásával elégedettek vagyunk a bizottság által, tehát gyakorlatilag majdnem 100%-át a kifizetéseknek és a DG Sankó az élelmiszerbiztonság területén is tett kiadásaival is egyetértünk. Megállapítást nyert viszont, hogy 0,5 százalék, még egyszer kihangsúlyozom, hogy 0,5 százaléka a klíma a büdzsének kerül kiadásra környezetvédelem, klímavédelmi és élelmiszervédelmi célokra. Ez, az ezt megelőző periódusban 0,8% volt még, még akkor is, hogyha ez is elenyésző, de én minden esetre nem üdvözlöm azt, hogy csökkent a, az amúgy is szűkös forrás, ami erre a területre rendelkezésre állt. Amit a jelentéstevő már elmondott, ezzel kapcsolatban egy kis kritikát vagy megjegyzést a számvevőszék számára azért elmondanék, hogy a a közegészségügy, klíma és élelmiszerbiztonság területét miért nem látták el valamiféle megjegyzése, hogy minden annyira rendben van, hogy gyakorlatilag ezeket a pozitív dolgokat is azért ki kell hangsúlyozni, tehát a számvevőszék munkáját is szeretném kiemelni, mert a büdzsé szakbizottság tagja is vagyok, és nagyon jól együtt dolgozunk a számbevőszékkel, és azt gondolom, hogy az európai szakpolitikák fejlesztése szempontjából, főként a támogatási politikák szempontjából rendkívül fontos a számvevőszék szerepe, de azt gondolom, hogy pont ott, ahol jól alakulnak a dolgok, tehát ahol a jó tapasztalatok vannak, ott azért minden egyes alkalommal meg kellene említeni azt, hogy ö, hogy látjuk a helyzetet ott is, ahol minden rendben van, ott pontosan ott elvárjuk azokat a kommentárokat, amik ezt rögzítik. A környezetvédelem közegészségügy és a vidéki térség és halászat fejezetek kapcsolatban 6,7%-os hiba kvótát láthatunk. Egyébként az átlagos hiba kvóta az csak 4,7%-os szokott lenni, tehát gyakorlatilag látjuk, hogy ezek a hibák, esetleges hibák nem a környezetvédelmi vagy a klímapolitikák terén merülnek föl, hanem a vidékfejlesztés, és halászati politika terén, tehát csak azért, hogy a közvélemény előtt nehogy félreértés keletkezzen, mert vannak kollégák, akik itt a parlamentből is ezt hibásan kommunikálták, tehát hogy itt azért ez nagyon fontos azt is megjegyezni, hogy itt nem valamiféle csalásról, vagy valamiféle bűncselekményekről van szó, hanem itt egész egyszerűen csak hibák, amelyeken dolgozunk, és gyakorlatilag tehát egy növekvő hiba kvóta azért arra is visszautalhat, hogy jobban ellenőrizzük a dolgokat, és hogy talán éppen ott ellenőrzünk, ahol észrevettük már a múltban, hogy magasabb hiba kockázat áll fenn, tehát ezért, hogy ezeket a hiba forrásokat is próbáljuk kiiktatni, hogy ezt a növekvő hiba kvótát csökkenteni tudjuk. Az ügynökségekkel kapcsolatban talán hadd bocsássam előre, hogy csatlakozom a jelentéstevő véleményéhez, és a különböző ügynökségek teljesítményét én is pozitívan szeretném értékelni, és azt is rögzíteném, hogy hogy nagyon örültünk az ICI ügynökség tevékenységének, mert ő volt az egyetlen olyan ügynökség, aki a parlament megkeresésére egyébként válaszolt, amiért az együttműködésünk értékelését is azért mutatja részükről. Az Európai Gyógyszerügynökséggel kapcsolatban lenne egy kis megjegyzés, amit a jelentéstevő rögzítette, hogy 2013-ban a, a ritka betegségek gyógyító gyógyszerekre egy hozzájárulás csökkenés zajlott le, és azt gondolom, hogy a módosító indítványba is ezt be fogjuk nyújtani, mert én azt gondolom, hogy a ritka betegségek elleni harcot azt mindenképpen csak támogatni tudjuk, és ez rendkívül fontos. Még egy kis kérdés az egyhával kapcsolatban, ahol az szerepel, hogy 2000 2013-ban volt egy egyszeri rendkívüli ö, norvég forrás, ami biocid szolgálatok fejlesztésére került nyújtásra, és szívesen megtudnánk többet a hátteréről ennek, az egyszeri kifizetésről, és az EFSA-val kapcsolatban azt gondolom, hogy sokan itt a parlament részéről is felfigyeltünk összefüggésben a már említett dologgal kapcsolatban, ami a, az átláthatóság és a függetlenség kérdését feszegette, és hogy már korábban is az EFSA részéről már nagyon sok olyan fáradozás történt, hogy az ezzel kapcsolatos kritikákat ki tudja küszöbölni, tehát hogy egy új átláthatósági szabályrendszert állítson fel, és ezzel a kérdéssel kapcsolatban azonban ö, jó lenne tudni, hogy amennyiben érdekkonfliktusok ö, adódnának a grémiumon belül, akkor azért a grémium tudja folytatni a munkáját, és hogyha valamilyen összeférhetetlenség áll fenn, akkor azért a napi rendet le lehessen tárgyalni. Én azért ezzel kapcsolatban szeretném tudni, ez egy homályos megfogalmazás számomra, én azért örülnék, hogyha erről van bővebbet is hallhatnánk, és örülünk az együttműködésnek. Hát Köszönöm. Germandi úr kapszót. Yes, thank you, Mr. Chairman, and my compliments to you. Köszönöm, elnök úr, és szeretnénk gratulálni önnek ahhoz, hogy Jutta Haug helyét átvette Jutta Haug, úgy tűnik, mintha évszázadok óta dolgozna ezzel a témán. Tényleg gratulálok ennek, nem fogom újra elmondani azt, amit ön elmondott, és amit Karin Kadenbach mondott az imént. Of that. There are... Hát egyetértek minden szóval, ami elhangzott. Fölvetnénk azonban még két kérdést. Először is a mentesítés si eljárás során, illetve a számvőszék jelentésében azt olvashatjuk, hogy a tagállamokat igazából e, jobban érdekli az, hogy megkapják a pénzt, mint hogy azt jól el is költsék. Nem, tehát nagyjából mindegy nekik, hogy mire költik, csak megkapják. A, a nemzeti allokációkkal pont az a baj, hogy mielőtt elosztanánk a pénzeket, már felosztjuk a tagállamok között. E, fog a harcoltunk a tárgyalások során eh, azért, hogy ezeket a nemzeti allokációkat korlátozzuk, és az Európai Számvőszék jelentése határozottan bizonyítja, hogy igazunk volt. Eltalánosságban a use it or lose it, vagy felhasználják, vagy elvesztik a pénzt. Elfként használják ezt. És hát nyilván a tagállam minden el akarja azt kerülni, hogy egy fillet is elveszítsen. Az olyan, mint a gyerekemnek azt mondanám, hogy jó, ehetnek csokit, de egy egész tábla csokit, de csak hogyha egy órán belül mind megeszik. Hát ez nagyon rossz ösztönző. Sokszor a tagállamok lápulár módon elköltik a pénzt, nem figyelik, hogy pontosan mire költik azt el. Főleg a mondjuk a környezetvédelem terén viszonylag korlátozott a hatással bír ez a fajta rossz hozzáállás, mégis fel kell ez ellen lépnünk, ehhez ebben számítunk az Európai Bizottság és magukra a tagállamokra is. A második megjegyzésem nem csak a szemvőszék éves jelentésére utal, ami mentesítési eljárásra az előző vonatkozóan, hanem a biodiverzitás, illetve az Európai Regionális Fejlesztési Alap témájában múlt héten nyilvánosságra hozott szemvűszi jelentést is utalnék. A biodiverzitással kapcsolatos programok terén elkötött pénzünk szempontjából nem mindig bizonyítható a projektek hatékonysága, de a legérdekesebb kritika az az, hogy nem tudjuk, hogy Európában mennyi pénzt költünk biodiverzitásra, nem tudjuk, hogy az európai is hány százaléket költjük erre, és arról meg aztán végképp halvány fogalmunk sincs, hogy a tagállamokban hogyan és miként költik el, illetve mennyit ilyen célokra. Azt tudjuk az előző évek alapján, hogy körülbelül 5,8 milliárd euró kell eh, a biodiverzitásra költeni, például a Natura 2000 keretében a célok elérés érdekében, de nem tudjuk biztosan, fogalmunk sincs. csak kérdésem tehát az Európai Bizottsághoz nem felelőtlen dolog ez? Hogyha célokat tűzünk ki, ehhez költségvetési eh, forrásokat rendelünk, akkor tudni kellene, hogy az uniós költségvetésben, illetve a tagállami költségvetésben pontosan milyen pénzek jelennek meg. Egészen mostanáig azt reméltük, hogy a biodiverzitási eh, egyezmény, amelyet a múlt hónapban Dél-Koreában eh, írtak alá, és amely értelmében minden mm, társult eh, be kell, hogy nyújtsa a tagállami programokat, és ebből majd kiderül, hogy az unió tagállamai mennyit költenek erre a célra, de aztán végül kiderült, hogy mégsem derült ki. Konkrét kérdésem tehát az Európai Bizottsághoz. Kérem, kényszerítsék a tagállamokat arra, hogy hozzák nyilvánosságra, és tegyék világossá, hogy mennyit költenek ilyen célekra. Tudom, hogy az én hazámban, Hollandiában az elmúlt években a természetvédelmi költségvetést több mint 60%-kal csökkentették. Nagyon tartok attól, hogy Más tagállamokban is hasonló tendencia figyelhető meg. Tudnunk kell erről, és látnunk kell világosan, mielőtt a mentesítésről és a jövőbeni költségvetésről érdemi vitát tudnánk folytatni. Köszönöm. Grazie, adesso la collega Konecny. Köszönöm, most Konecsnak, kollega kapszót. szót. Děkuji, pane předsedo také mně dovolte vám poděkovat, protože asi každý, kdo ten dokument měl možnost... Köszönöm. Mindenki, akinek volt alkalma elolvasni a dokumentumot, tudja, hogy milyen keményen dolgozott ezen eh, az elnökünk. A táblázatok és számok száz, old, száz oldalon keresztül, hát tényleg hálásak lehetünk az előadónknak nem lehetett könnyű dolga. Ha megvizsgáljuk, ehm, alaposabban ezt a kérdést, akkor a, eh, ebből egy dolog derül ki számomra, az ECDC, ez a betegség megelőzési központ nagyon nehéz helyzetben van, hiszen a különböző járványokat előre látni nem könnyű, ezért nagyon be kell osztaniuk a pénzüket, hiszen nem tudják különben elvégezni a munkájukat. Már a második értékelésnek esett alá ez az ECDC nevű Európai Betegség és Árványmegőrzési Központ. A tanulmány dicséri a munkájukat, persze bizonyos javaslatokat is tettek számukra, amelyre biztos vagyok, hogy reagál majd a központ. Szerintem jó úton halad az Európai Betegség Megelőzési Központ, de el kellene ebben a szakbizottságban is gondolkodunk azon, hogy nem kellene ambíciózusabb célokat kitűzni az Európai Járványos Betegség Megelőzési Központ elé. Szerintem túlságosan korlátoztuk a hatáskörét, hogyha valóban azt szeretnénk, hogy szorosabban együttműködjön az unión kívüli országokkal, Mondjuk Ukrajnával és Moldovával, akkor a mandátumát ki kell terjeszteni, és ehhez természetesen megfelelő forrásokat is kell rendelni. Ezt a jövőre nézve egy feladat. De még egyszer köszönöm, e, elképesztően jó munkát végzett az előadó. Grazie, adesso la parola. Köszönöm, most pedig Evi asszony kap szót. Köszönöm szépen. Ez a kérdés nagyon fontos, bár egy könnyen megfeledkeznénk róla itt az MB szakbizottságban, hiszen nem annyira számokra, adatokra koncentrálunk, de ugyanakkor hát 78 millió euróról van szó, közpénzről van szó, csupán 2013-ban. illetve csupán az EFSA ennyi pénzt költött, készen az EFSA-hoz akarok hozzászólni, ez közpénz, az adófizetők pénze, a rendszeresen adófizet, tisztességesen adófizető emberek adójából finanszírozzuk ezeket az ügynökségeket. Éppen ezért fontos, hogy a köz hasznára váljék az ügynökségek munkája. Egyetértünk az önáltal készített véleménnyel, megköszönjük a munkát, amelyet végzett, de egy valamit pontosítani szeretnék, egy külön szempontot ki szeretnék emelni, mégpedig azt, hogy a 78 millió ember a 0,02%-át adja az EU költségvetésének, de ennek ellenére ez nem egy erről nem, nem tehetünk úgy, mintha nem volna fontos, és nem tarthatjuk vissza az állampolgárokat érintő információkat, mármint az ügynökség nem teheti ezt. Arra vagyunk kíváncsiak az EFSA kapcsán, hogyan állítjuk össze munkacsoportokat. Valóban függetlenek ezek? És megalapozott-e az NGO kritikája az EFSA tevékenységei szakértői politikája kapcsán? lé, ezen felül egyes élelmiszer összetevők mérgező voltával kapcsolatosan készítettek egy szakvéleményt, és állítólag, mondják az NGO-k, a Philip Morris és más multinacionális szégek delegáltak ide tagokat. Ezért kérdezzük-e tehát, hogy megengedhető-e, hogy 80 millió ember euróval egy olyan ügynökséget támogassunk, aki a Philip Morris szakértőit vonja be a toxicitás megalapítása érdekében. Legalábbis összeütköznek ezek az érdekek, összeférhetetlenség áll fenn, és éppen ezért választ várunk az EFSA-tól. Még egyszer mondom arra, hogy hogyan állítják össze az ügynökség, a szakértőcsoportokat. Végezetül múlt áprilisban a parlament ezzel kapcsolatban már elfogadott egy állásfoglalást, és ennek szellemében kellene eljárni. Átláthatóvá kell tenni tehát az ügynökségek működését, és konkrétan meg kell mutatni, hogy hogyan használják fel az adófizetők pénzét. Köszönöm. Köszönöm szépen minden kollégának a hozzászólását, és most megadom a bizottságnak a szót, hogy válaszolja meg a különböző felszólít, felszólalók által felvetett kérdéseket, aggályokat. Voltak kérdések, amelyek az EFSZ-re vonatkoztak. Ugyanakkor a következő napi rendi pontban éppen az EFSA ügyvezető igazgatójával cserélünk eszmét, tehát biztos, hogy itt ezekre a válaszokra kérd, választ, kérdésekre választ kapunk. Bizottság. Köszönöm, elnök úr. Világos, precíz jelentést készített, amit köszönünk. Reagálva a kérdésekre. A két főigazgatóságot is képviselek most. Lássuk azt, hogy az Európai Bizottság, ezen, Európai Unió ezen a téren mennyit költ. Az éghajlatváltozás elleni harc és a természetvédelem, környezetvédelem terén több forrásból is költünk ilyen pénzeket. Gerbrandi úrnak annyit mondanék, hogy úgy döntöttünk, hogy az új pénzügyi, több éves pénzügyi keretben szorosabban figyelmel követjük az ez irányú kiadásokat. A közösségi költségvetésben az éghajlatváltozással kapcsolatos költségeket külön követjük, illetve a biodiverzitással kapcsolatos kiadásokat is. Ehhez egy új módszertant kell bevezetni, ami nem egyszerű, nem könnyű. Egy nehéz, vannak olyan projektek, olyan intézkedések, amelyek részben, nem mindig egészében, csak részben célozzák a biodiverzitást, ezt hogy számoljuk, milyen arányban. Jövő évtől indul be majd ez igazán. 2014-ön is az első év az új többős pénzügyi tervben, így hát nyilván jövőre tudunk az első ilyen következtetéseket levonni. a biodiverzitással kapcsolatos említett jelentés rég jelent meg, nyilván erről majd eszmecserét fogunk folytatni. Nagyon érdekes megállapításokat tartalmaz a számviszék jelentése, és valóban érdekes lesz majd pontosabban látni, hogy pontosan milyen pénzeket alkalmazunk eh, ezen a téren. Ami a tagállami kiadásokat eh, illeti, a számvevőszék nem csak a mentesítése kapcsolatos jelentésében kritizálta a tagállamokat, hanem a Life eh, Environment, Life környezetvédelem jelentésében, külön jelentésében is megjelenik ez. Alapvetően a projektek minőségét kell, hogy javítsák a tagállami költségvetésből erre a célra fordított összegek. Több projekt is folyik a live programon belül. Az előző több és pénzügyi keretben 6-700 projektről beszélhetünk. 2000 2015-re vonatkozó pályázatok, pályázatok lezárultak, több mint ezer pályázó érkezett, 1300-at persze nem tudunk finanszírozni, évi 200-at kell kiválasztanunk, tehát igen szelektívnek kell lennünk ez ügyben. Azt hiszem, hogy ezzel reagáltam is nagyjából hozzám tizet kérdésekre. I don't know if I'm a member of a commission. Nem tudom, hogy az Európai Bizottságtól valaki más szeretne még hozzászólni a többi kérdésre reagálni? Parancsoljon. Yes, um, for DG Sanko Eurolatens, um, I think... A DG Sanko nevében hm mondanék egy pár keresetlen szót, ami a közegészségügy ügyet illeti. Amennyire én tudom, a DG, DG tartozik az EFSA, az ECDC például. Ezzel kapcsolatban, az EFSA-val kapcsolatban nem volt senkinek kérdése, megjegyzése. Tudom, hogy sor kerül majd egy meghallgatásra is az önök bizottségülése alatt, hogyha az EFSA-val kapcsolatos kérdéseik, fenntartásaik vannak, akkor ezzel természetesen itt ezen a ponton tudnak foglalkozni. Köszönöm szépen. Rendben. Köszönöm a válaszokat. Azt hiszem, hogy következő napi rendi pontra tovább léphetünk. Esetleg még elmondanám, hogy mi lesz a menetrendje ennek a jelentésnek. A módosítók benyújtásának határideje december 11-e dél, dél 12 óra. Januárban fogunk szavazni és március 23-24-én fogunk szavazni a KONT szakbizottságban erről. Következő napi rendi pontra lépünk tovább, ami az európai gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszterére vonatkozik, európai szemeszter néven ismerős ez. Több jelentést is készít Grammatikakis úr, akinek rögtön meg is adom a szót, előadhatja a véleményét, parancsoljon. Grammatikákis úr. Okay. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση κύριε Πρόεδρε, θα την αφαιρέσω από την ομιλία μου. Ε... Elnézést kérek, hogy egy kicsit későn kezdtem el beszélni, ezt le fogom vonni a végén, majd a hozzászólás időmből, mert nagyon elkötelezettnek érzem magam ez iránt a vélemény iránt, és nagyon örülök, hogy ezt a feladatot elvégezhettem, mert mindig az őszi növekedési jelentése kezdődik ez a jelentésnek az elkészítése. Tehát itt gyakorlatilag ez egy koordinációs feladat, és rendkívül fontos témakörben készül. A válság idején vált világosa az, hogyha az Európai Unió további létét biztosítani akarjuk, akkor nagyon fontos a koordinációs és szoros együttműködés javítása, és ez nagyon fontos volt, hogy ezen a téren az Európai Unió nagy növekedést tudott elérni. Például a költségvetési fegyelem és a makrogazdasági indikátorok terén, de ez azért még nem elegendő persze ahhoz, hogy a gazdaságot újra felélesszük, és ezért szeretném kihangsúlyozni azt is, hogy a milliónyi munkanélkülit is vissza kell juttatnunk a munkavilágába, és ez is egy nagyon fontos feladat. És ehhez még az eddig tett lépések nem elegendőek. Tehát a, a, a tagállamokban tudjuk, hogy milyen magas a munkanélküliség, és ezért is az euroszkeptikusok folyamatosan népszerűségükben nőnek, és tudjuk, hogy még itt Brüsszelben és a Európa központjában is, még az is lehet, hogy nem jogosan, de mégis egyre nagyobb támogatottságot kapnak, és tudjuk, hogy itt a az európai költségvetéssel kapcsolatos szankciókkal is összefügg ez, de természetesen ez rendkívül fontos. Tudjuk, hogy vannak céljaink a 2020-ig a szegénység és a munkanélküliség csökkentésére nézve, és eh, a környezetvédelem terén is rendkívül fontos munkát végzünk, de nagyon fontos lenne az, hogy a forrásokat hatékonyabban tudjuk alkalmazni. Ezek mind olyan célok, amik mindig úgy tűnik, mintha figyelmen kívül maradnának, pedig ezek a dolgok azok pontosan, amelyek a jövő perspektíváit javítanák a polgáraink számára, tehát ezért a közegészségügyi és a környezetvédelmi munka nagyon-nagyon fontos koordinációs módon kell, hogy történjen, és stratégiai célok mentén. Azt gondolom, hogy a mi szakbizottságunknak kell ezen a téren természetesen jó példával előjárni, és, és kimondani az első szót, hiszen nagyon fontos, hogy életképes gazdaságot szeretnénk létrehozni és kifejleszteni az Unióban. És itt a versenyképesség is egy nagyon fontos téma, hiszen az is fontos a jólét és a munkahelyek biztonsága terén. Azonban egyidejűleg a környezetet is védenünk kell, és tudjuk, hogy a bizottság három célt rögzített az éves jelentés vonatkozásában, tehát a befektetések koordinált módon történő végrehajtása, strukturális változások végrehajtása nemzeti szinten, és harmadszor pedig a háztartás és pénzügyi felelősség növelése. A befektetések növelése, támogatás ez egyik nagyon fontos pontja a növekedési jelentésnek, és tudjuk, hogy ez egy beruházási csomaggal is együtt jár, ami a parlament számára nagyon fontos lehetőséget ad arra, hogy közreműködjön a csomag kialakításában, és nekünk ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a bizottság beruházási csomagja fenntartható fejlődést eh, váltson ki. Ezt, ezt alá szeretném húzni, mert eh, nagyon fontos az európai szemeszterben a fenntartható célok elérése világos célokkal és indikátorokkal együtt. A bizottság eh, olyan javaslatokat helyezett kilátásba, amelyeket hát a, ott kell majd végrehajtani, ahol ezt a lehető legjobban végre, tehát a leghasznosabban lehet végre hajtani. És ez ehhez nagyon fontos tudni, hogy a 2000 20-as stratégiát nem lehet elérni, hogyha fontos célokat figyelmen kívül hagyunk, például a klímacélokat, és e, így az Európai Unió növekedési potenciáját nem fogjuk kihasználni, és ez oda fog vezetni, hogy egy egész generációnak nem lesz lehetősége arra, hogy részt vegyen az innovációban és a a fejlődés áldásos hatásaiban. Tehát, kedves kollégák, nagyon fontos okok szólnak amellett, hogy a fenntartható gazdaságot kell priorizálnunk. Ki szeretnék még emelni néhány pontot, mert nincsen sok időm. Minden évben 500 millió eurót adunk ki foszilis energiahordozókra, amit szubvencionálunk, tehát itt ellentétes érdekekkel állunk szembe, és tudjuk, hogy, hogy ezekkel a forrásokkal inkább energiát kellene megtakarítanunk, és inkább a megújuló energiákba kellene ezt a forrást fektetni, amely fenntartható munkahelyek teremtéséhez járulna hozzá. Akkor lenne egy másik lényeges megjegyzésem. A gazdaság egyre globálisabban szerveződik, és ezzel kapcsolatban a kereset a nyersanyagok iránti kereset egyre erőteljesebben jelentkezik, és tudjuk, hogy mindezt egy egyre törékenyebbé váló környezetben, hiszen a gazdaságnak egy, ö, egy egészséges körfolyamatban kellene működnie, hogy semmi se veszhessen el, és ennek hatalmas nagy haszna lenne. Néhány számítás kimutatta azt, hogy a források hatékony ö, kiadása révén, befektetése révén a nyersanyagok 17 és 24 százalék közötti aránya megtakaríthatóvá válna a következő években, és ez olyan megtakarításokat is eredményezne, amely 630 milliárd eurót tenne ki az európai gazdaság számára. Harmadszor pedig, hogyha gondoskodni szeretnénk arról, hogy az európai modell, szociális modellje megmaradjon, akkor nem szabad a munkaköltségeket folyamatosan, munkaköltségeit folyamatosan növelnünk, és hanem ennek az ellenkezőjét kellene megtennünk, a, az értékes erőforrásainkat okosabban kellene tudnunk felhasználni. Kedves kollégáim, Szeretnék röviden még az adópolitikáról is beszélni, és különösen szeretném kihangsúlyozni azt, hogy a fenntartható fejlődés stratégiájának ez egy lényeges részét fogja jelenteni. Nagyon fontos motivációkat jelenthet a gazdaság számára, illetve akár riasztó tényezőként is jelentkezhet, tehát a környezetszennyező aktivitásokat jobban meg kell terhelnünk ezen belül, és a munka, munkát terhelő adókat pedig le kellene bontanunk nagyobb mértékben. Ez a politika, ez merész lépéseket is el várna tőlünk, és ez elkerülhetetlen lesz, hiszen a gazdasági modellt úgy kell kialakítani, hogy a perspektívák javuljanak. Önök is tudják, hogy fontos javaslatok vannak előttünk az energia a megadóztatására nézve, azonban a tanácsban ez ellenállásra, ellenállásba ütközött. Az európai szemeszter alapot kínálhatna arra, hogy egy központi politikai alapot tudjunk kialakítani közös munkával, arra nézve, hogy mindazok, akik hajlandóak arra, hogy radikális reformokat reformokhoz nyúljanak az adórendszerükbe, ezt megtehessék. Kedves kollégáim, ez a állásfoglalás, amit itt ma bemutattam önöknek, természetesen az önök értékes ötleteit is tartalmazza, illetve nagyon fontos, hogy tartalmazza, hiszen ez egy így fogja a fenntartható fejlődés minden egyes szempontját figyelembe venni, és ezért biztos vagyok benne, hogy az európai szemeszter így egyre gazdagabb lehetőségekkel fog kínálni, szolgálni számunkra, és kiinduló pontja lehet majd egy minőségi Európa kiépítésének. Köszönöm. Először Görling veszünk kap szót a frakciók nevében felszólalók közül. Nem tudom, hogy én kapok-e szót, elnök úr. Faria, kollega. Köszönöm, elnök úr. Grammatikák is. E agradecer seu ótimo trabalho neste projeto Köszönöm szépen kis úrnak, az nagyon fontos az ENVI számára a 2015-ös európai szemeszterrel kapcsolatban. A szöveg nagyon átfogó, és a főbb javaslatokhoz csak hozzá tudok én is járulni. A források hatékonyabb felhasználása, ami nem minden egyes esetben valósul meg, ez valóban így van, és valóban sokkal fontosabb lenne a fenntartható munkahelyek kialakításához, hogy ez, ezek a különböző beruházások fenntartható módon történjenek, és meg is egyeztünk abban, hogy ezt a pillért, ezt át fogjuk alakítani, hiszen rendkívül fontos a gazdasági növekedés szempontjából. Nagyon fontos a fenntartható fejlődés érdekében, hogy az európai 2020-as célokat is el tudjuk érni, hiszen az energia Európája, a fenntartható Európa az valóban jövőben mutató célokat tartalmaz, és minden mellett a fenntartható szállítás és a fenntartható közlekedés terét is még ennél jobban, az eddigiekhez képest jobban át kéne gondolnunk, hogy versenyképesebbek, környezetvédelmi szempontból előjárók lehessünk, és el kell, hogy mondjam, hogy most jött el a megfelelő pillanat arra, hogy befektessünk erre a ezen a területen annak érdekében, hogy a belső piacon még meglévő akadályokat is lebontsuk. És a az akadémiai világot is, tehát az egyetemek világát is jobban hálózatba kellene tudnunk szervezni, mert ez hatalmas kihatással lenne ezekre a célokra és nagyon fontos lenne a hatékony eljárásmód ezen a téren, ahogy elhangzott a jelentéstevő részéről, hogy a hatékony közegészségügyi rendszerek kifejlesztése Európában is rendkívüli fontosságú, hiszen munkahelyeket is teremtünk ezzel, illetve a szociális állam az európai polgárok számára rendkívüli fontosságú, és természetesen meg kell ezt őriz, őriznünk. Tehát mindent meg kell tennünk a fenntartható fejlődés érdekében. Az adózásbeli motivációk, a, a zöld adózás ötlete az is nagyon jónak tűnik. Ez egy igazi kenőanyagává válhat a fenntartható zöld befektetéseknek, beruházásoknak. Tehát ezért nagyon fontos lenne motiválni a zöld gazdaság irányába, például a hulladékgazdálkodás területén a hulladékot hasznos anyaggá kellene tudni átalakítani. Tehát látható, hogy nagyon sok lehetőség eh, áll rendelkezésre, és nem mindig közpénzből kell ezeket a célokat megvalósítani. A 2020-as stratégiát eh, mindenképpen a szociális kirekesztettség, a szegénység eh, elleni harc és a zöld gazdaság érdekében kell tudni felhasználni és igyekeznünk kell az Európai Unión belül, hogy a konvergencia terét tovább erősítsük. Elnök úr, mi be fogunk nyújtani néhány módosító indítványt, és Gramatikakis úrnak köszönjük az eddigi kiváló munkáját. Köszönöm. Körbenézek, ki kéri a szót. Konacsna asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövidre foghatom magamat. Meg szeretném köszönni Grammatikákis úrnak, az előadónak a munkáját, de ahogyan már szeptemberben is mondtam, amikor az európai szemeszterről beszéltünk, hogy két dologról nem feledkezhetünk meg, és ezt a két dolgot ismét ki akarnám emelni hiszen úgy gondolom, hogy két dolog hiányzik a jelentésből, és árnyék jelentéstevőként szívesen látnám őket ott. Egyrészt üdvözlöm kollégám észrevételét, miszerint, hogy fontos, hogy befejezzük a véleményt, és remélem, hogy ez az együttműködés szellemében történik majd. Nos, nagyon fontosnak tartom, hogy a minőséget is érvényesítsük. Hiszen, hogyha például az egészségügy minősége javul, hosszabban élnek az emberek, többet fogyasztanak, és ez lendületet ad a gazdaságnak. Az egészségügyi rendszer sarkalatos szerepet játszik tehát az Európai Unió életében, gazdasági fejlődésében. Van még egy kérdés, amit látni szeretnék a véleményben, mégpedig a zöld közgazdaság szerepéről szeretnék látni valami kijelentést. A növekedés motorjaként eh, mutassák be a zöld gazdaságot. Mire van szükség? Növelni kell a munkahelyek számát a zöld ágazatokban, több beruházásra van szükség ezen a területen. Előre kell jelezni, hogy a kizöldítendő munkahelyek milyen új igényeket jelenítenek meg a munkaerőpiacon, végezetül pedig arra is szükség van, hogy a kis és középvállalatokat is helyzetbe hozzuk. Ami a munkaerőpiaci szempontot illeti, olyan képzési programokra van szükség, amelyek segítenek a munkavállalók át, ki, át és tovább képzésében, és így kiszolgálhatják ők majd a új zöld növekedést biztosító gazdasági ágazatokat szakértelmükkel. Nagyon fontos a zöld növekedés a mi szakbizottságunk számára, majdnem minden ülésünkön szóván erről, Valóban úgy gondolom, hogy a zöld növekedés sok előttünk álló kihívásra válasz. Nem szabad, hogy eljátsszuk az előttünk álló lehetőségeket, és a zöld gazdaságban és a zöld munkahelyekben rejlő potenciált vagy lehetőséget mindenképpen hangsúlyozni kell. Ez az a két terület, ahol kompromisszumot keresünk majd, az előadóval, is biztos vagyok benne, hogy sikerül majd kompromisszumra jutnunk, és így a véleményt még jobbá tudjuk majd tenni, és sikerül majd az általam említett szempontokat is kidomborítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig megadom az Európai Bizottság képviselőinek a szót. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Jonko from... Uh, um... Köszönöm. A Környezetvédelmi Főigazgatóság nevében tennék pár konkrét megjegyzést. Először is a fenntartható fejlődés koncepciója az Európa 2020-as stratégiával mm, az intelligens, fenntartható és befogadó növekedés formájában jól beépült. Az Európa 2020-as stratégia keretében eh, azonosítottuk a négy legfontosabb hosszú távú trendet, amely a kihatással van a növekedésre. Ugyanakkor a nyilatkozatban megjelenik az is, hogy a szerűforrások hatékonyabb felhasználása minden szempontból logikus, üzleti szempontból is, és a versenyképességet, illetve a nyereségességet is javíthatja, nem is beszélve arról, hogy a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést is segíti. A 2015-ös éves növekedési felmérés jól mutatja, hogy mit, mit lehet még Európai Unió szinten csinálni annak érdekében, hogy a tagállamok a fenntartható fejlődés irányába elmozduljanak. Az ENVI szakbizottság véleménytervezete, amit mi egyébként üdvözlünk, azt célozza, hogy valóban ezt a célt elérjük hasznosak ezek a javaslatok. Ugyanakkor hangsúlyoznám, hogy különös tekintettel különösen fontos lenne megemlíteni azt, hogy na, a hetedik környezetvédelmi cselekvési program megköveteli azt, hogy az Európa 2020-as stratégia végrehajtásában figyelembe vegyék ezeket a szempontokat. Nos, úgy érezzük, hogy a magas szintű környezetvédelem garantálása nagyon fontos fontos lehet külön utalnék itt a hármas bekezdésre, az önök dokumentumában, és az Európai Bizottság elnökének új által felvezetett csomag is utal erre. A környezetvédelmének fenntartható projektekre különös mértékben koncentrál majd ez a 300 milliárdos befektetési terv. Gondolok itt például a szennyvíz tisztítókra, amelyek ide tartozhatnak. A fosszilis tüzelőanyagok és üzemanyagok szubvencióinak fokozatos kivezetése olyasmi, amelyre az európai szemeszter folyamatában már évek óta napirenden szerepel. A 2015-ös éves növekedési jelentés konkrétan nem utal ezekre, de azt említi, hogy az adóterhet úgy kell megváltoztatni, hogy ez kevésbé legyen, eh, kevésbé ellenkezzen a növekedési célokkal, például a környezetvédelmi adóformájában lehet ezt megtenni. A strukturális reformok eh, tagállami szinten sokat segíthetnek, hiszen főként a környezetbarát ágazatokban magasan kvalifikált munkerővel képzelhető csak el az erőlépés. Köszönöm szépen, én szerettem volna a dióhéjban elmondani. Köszönjük, mondja az elnök. Nem tudom, hogy is úr szeretné -e zárásképpen megkapni a szót. Igen, csak nagyon röviden, elnök úr. Ugyanis, ahogy a végén elmondtam, hogy nagyon értékes ötletei vannak a kollégáknak is, és a bizottságnak is. Hát Faria úr joggal mondta el azt, hogy a beruházások nagyon érzékeny dolgok, amikor képzésről és szociális kirekesztettség elleni intézkedésekről van szó. Én erről most nem beszéltem, de csak azért nem, mert nem volt az előbb elég időm erre, én is nagyon fontosnak tartom. Bonenka úr is nagyon fején talált a szüget a közegészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ezzel is teljesen egyetértek, hiszen a közegészségügyet is fejleszteni kell, természetesen nem a nemzeti szintű rendszerek úttörő szerepet töltenek be az Európai Unión belül, és nem szabad a gazdasági válság miatt hozzájuk nyúlni. És a zöld gazdasággal kapcsolatban elhangzottakhoz is csak ö, azt tudom mondani, hogy egyetértek vele. Amit elhangzott, ö, nagyon köszönöm kollégáimnak, és ö, világos, hogy sok minden, amit a állásfoglásomban megemlítettem, már megvalósítás alatt van. És nagyon fontos, hogy rengeteg potenciális lehetőség van ezen a téren, és reméljük, hogy nagyon sok ilyen ötlet és potenciál hamarosan a valóságban, a gyakorlatban is megjelenik. Köszönöm. Illa. Köszönjük szépen. Most pedig kérjük, hogy az EFSA igazgatója foglalja el a helyét. És amíg ezt megteszi, emlékeztetek arra, hogy a módosítókat angolul lehet csak benyújtani, hiszen nagyon szorít az idő. hiszen az Ekon mindjárt szavaz. Éppen ezért december 10-ig déli 12-ig lehet beadni. A módosítókat januárban szavazunk a szakbizottságban, és az ECON pedig februárban szavaz az európai szemeszter kérdéséről. Most pedig tovább megyünk, és megadjuk az EFSA igazgatójának a szót Bernard Urlnak, akivel eszmét cserélünk és ő bemutatja majd a munkatervet, az EFSA munkatervét. Szeretettel üdvözöljük, igazgató úr. Március óta márciusban itt, márciusban választotta, márciusban jelölték, áprilisban itt járt a szakbizottságban, és meghallgattuk őt. Nagyon fontos esemény ez tehát. Számunkra tájékoztathat az eseményekről, azokról a területekről, amelyeken az EFSA fellép, illetve fellépni szándékszik, és tájékoztathat bennünket arról is, hogy az ebola vírus vagy járvány bármilyen módon befolyásolja az élelmiszerbiztonságot, és tájékoztathat bennünket az EFSA jelenlegi stratégiájáról, de ugyanakkor arról is, hogy mit tettek az EFSA-n belül annak érdekében, hogy a kívánt átláthatóságot megteremtsék. Már többször vitáztunk, eszmét cseréltünk a kollégákkal az EFSA munkájáról, és jelenthetem, hogy nagy érdeklődés követi az EFSA munkáját, annak érdekében, és világos kérést fogalmaztak meg az európai parlamenti képviselők, hogy az EFSA tegye átláthatóvá a pénzeszközök felhasználását, illetve a szakértő csapatok összeállítását. Ilyen módon megadom önnek a szót, igazgató úr, utána pedig megkezdjük a vitát. Parancsoljon! Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, Lavia elnök úr, kedves európai parlamenti képviselők, köszönöm szépen a meghívást, köszönöm, hogy itt eh, eszmét cserélhetünk és megvitathatjuk ezt a fontos kérdést, ami nem más, mint az élelmiszer és a tápa, tápanyag biztonság. Először is meg szeretném említeni, ismételni, amit novemberben is a meghallgatásom során is tettem. Az EFSA önöket is szolgálja az Európai Parlament bármikor kérdéseket tehet fel az EFSA-nak, ez az EFSA alapító dokumentumában szerepel. Örömmel teszünk ennek eleget, válaszoljuk meg a kérdéseiket, és reméljük, hogy még jobb szolgáltatást kínálunk az önök számára. 12 éve működik az EFSA. Hogyha megnézzük az eredményeket, akkor először is azzal kezdeném a mondandómat, hogy elmondom, hogy mi is az EFSA. Hogyan lehet leírni az EFSA-t? Az én szempontom alapján azt mondhatjuk, hogy az EFSA az EU állampolgárai számára biztosítandó biztonságos élelmiszer megteremtésének, biztosításának tudományos partnere. Évente mintegy 500 tudományos szakvéleményt bocsátunk ki. Az EFSA hatásköre négy területre terjed ki. Értékeljünk a termékeket és, az, és a, a folyamatokat, mielőtt a termékek a piacra kerülnének, engedélyeznének. Az egész élelmiszer láncot értékeljük a növényegészség, a állategészség, a kontaminánsok, a biológiai veszélyek tekintetében. Tehát az az élelmiszer és a tápanyag um, um, az takarmány biztonságot is vizsgáljuk. Ezen felül krízis esetén um, szakvéleményekkel állunk elő, és előrejelzéseket is adunk, valamint közleményeket adunk ki az élelmiszerlánc kockázatairól. Nem kell messze menni, hogy lássunk példákat arra, hogy az EFSA hogyan járt hozzám az európai élelmiszer és takarmánybiztonság megteremtéséhez. Gondoljunk csak a peszticidekre. Az EFSA munkájának köszönhető az, hogy az Európai Bizottság döntést hozzon a monokodidok tilalmáról. Sok olyan a termékre Um, felkerülő egészségügyi kijelentést um, is megvizsgáltunk, sok ezret egész pontosan, amelyeket a termelő, a gyártó akarta termékre tenni, hogy megállja a helyét, igaz-e, hogy ezek egészségesek. Jelenleg az élelmiszer adalékokról um, végzünk munkát, és nagyon nagy előnye ez Európának, hogy egy központi hatóság működik, amely az élelmiszer biztonsági normákat harmonizálja és egyben tartja. Az EFSA ezen felül pedig nagyon sok az elmúlt években induló élelmiszerválságban aktív volt, a smálgák vírus, vagy az E. coli vírus e, esetén, vagy a hepatitis, a vírus megjelent Ezekben az esetekben is az EFSA azonnal ott volt a helyszínen, és tudományos szakvéleménnyel támogatta a döntéshozókat. Akkor is, ha szorít az idő, hogyha nagyon sürgős az ügy, magas szintű szakmai, szakpolitikai döntéseket tudunk hozni, de ne elégedjünk meg, ne dőljünk hátra. Ne higgyük azt, hogy az elmúlt 12 évet változtatás nélkül folytatni tudjuk. A nagy kihívások többek között az EFSA számára a kereskedelem globalizációjában rejlenek, hiszen ahogy a válik a kereskedelem, a veszélyek is világméretűvé válnak, azok a veszélyek, amelyek az importált takarmányjal vagy élelmiszerrel bekerülnek az Európai Unió területére, hiszen ha importálunk egy takarmányt, vagy egy élelmiszert, ezzel a kiinduló állam élelmiszer biztonságát is próbára tesszük, éppen ezért tehát a, ezek a normák fontosak. A másik nagy kihívás az éghajlatváltozásban rejlik. Az éghajlatváltozás a fertőző állat vagy embereket megfertőző betegségek vektorájét tudja megváltoztatni. Mit is jelent ez? Hogy máshonnan számíthatunk esetleg fertőzésekre, és nagyon fontos, hogy ezen fertőzések ellen fellépjünk. Gondoljunk csak a kék, a blue tongue vírusra, amely néhány éve ütötte fel a fejét Európában. De gondoljunk például különböző vegyi anyagokra, amelyek pedig tudományos kihívásokat jelentenek számunkra, a peszticidek vagy a kontaminánsok tekintetében. Nagyon fontos, hogy meghatározzuk azokat a vegyszereket, amelyeknek esetleg az együttes fennállása veszélyt jelenthet az emberi egészségre. Egyre csökkennek a forrásaink, ilyen módon az EFSA nem tudott nőni, nem tudta növelni sem a költségvetését, sem a munkatársainak számát, de a feladatok, a kihívások egyre jobban tornyosulnak előttünk. Hogyan próbáljuk az elkövetkező öt évet kezelni? Az EFSA a készenlétet akarja fenntartani, figyelembe véve a növekvő komplexitást és a csökkenő forrásokat. Ez a kettős kihívás. Nő a világ komplexitása, csökkennek a források, ennek ellenére a jövőben rejlő ismeretlenre fel akarunk készülni. Hogyan tehetjük ezt meg? az EFSA-nak az elkövetkező öt évben három fő stratégiai kezdeményezésre lesz szüksége. Az egyik az együttműködés, az együttműködés minden tevékenységünk lényegét kell, hogy adja. Már most is nagyon jó az együttműködésünk a tagállamokkal és a tagállami élelmiszerügyi és más hatóságokkal. A tagállamok egyrészt delegálják a szakértőket a panelekbe, a munkacsoportjainkba, másrészt megosztják az adatokat velünk, és itt a pillanat, hogy megköszönjem a szakértőknek, akik sok idejüket arra fordítják, hogy az EFSA-val és az EFSA-ban dolgozzanak. És meg szeretném köszönni önöknek viszont a, és a tagállamoknak azt a politikai támogatást, amelyel támogatják az EFSA munkáját, és segítik, hogy a szakértők tudásukkal gyarapítsák a közös európai tudást. Ez a modell tehát, hogy a tagállami szakértőkkel dolgozunk, nagyon sok előnyel jár. Hiszen így voltak éppen a tagállamok öm, tudományos szakértelmét le tudjuk hívni, be tudjuk csatornázni. Ezen közben meg tudjuk osztani a munkaterheket, és a mindenkori kihívásra a legjobb szakértőt fel tudjuk használni. Ugyanakkor az együttműködés előtt még mindig kihívások is tornyosulnak. Az együttműködés, és ez egy középtávú cél, abban rejlik tehát a kihívás, hogy egy közös kockázati ágendát vagy menetrendet dolgozunk ki Európa számára. Határozzuk meg, hogy mi szerepel a prioritási listán előkelő helyen, tehát mi a legveszélyesebb, mi kevésbé, és partnereinkkel éppen ezt a risk assessmentet, kockázat felbecslési műveletet hajtjuk végre. Az együttműködés után a másik nagy kihívás az innovációban rejlik. Mit jelent ez? Tudományos módszereinkben innovatívabbaknak kell lennünk. Az EFSA a kockázat felmérés tekintetében, eh, akár a kéknyelv betegségről legyen is szó, világos eh, munkát végez, eh, és egy kezdeményezést szeretnék megemlíteni. Egy olyan projekt ez, amelyel a többfajta kihívásokra akarunk válaszolni, a méhek egészségére leselkedő veszélyekre akarunk válaszolni. Nagyon sok veszély fenyegeti a méhek, a méh családok, a méh kolóniák túlélését, és ezért tehát egy projektet indítottunk útjára a bizottsággal, a méh egészségügyi közösségi referencia laboratóriummal és a tagállamok hatóságaival, hogy felmérjük, hogy melyek azok a tényezők, amelyek befolyásolják a méh egészségügyet, a méhecskék egészségét. A következő kihívás, melyről beszélni szeretnék, hogy nyitottságban rejlik. Az elnök úr is beszélt bevezetőjében erről. Az a fontos, hogy az EFSA-t egy igazi nyitott tudományos szervezetté alakítsuk át. Mit jelent ez? Ez nem csak azt jelenti, hogy átláthatóvá, transzparensé kell tennünk a munkánkat, tehát hogy partnereink és az állampolgárok betekinthessenek abba, hogy mit és hogyan végzünk, de ez többet jelent. A nyitottság többet jelent, mint az átláthatóság. A nyitottság azt jelenti, hogy megszólítjuk, akár be is vonjuk a civil társadalom szervezeteit, és azokat a tudó, és azok a tudósok, akikkel esetleg nem dolgozunk formálisan együtt, ők is becsatornázhatják tudásukat. Ez egy több éves erőfeszítés az EFSZE részéről, ez persze költségeket is jelent, hiszen a folyamatainkat át kellett alakítani, az IT rendszerünket át kellett alapítani. Egy új megközelítést, hogy magyarul mondjuk eprócsot alkalmazunk, a nyitott forrás eprócsot, és megvizsgáljuk, hogy az a nyitott EFSA célt mely um, szakértelem becsatornázása tudja a legjobban szolgálni. A fő cél az, hogy az EFSA kockázat eh, elemzését eh, megbízható alapokra helyezzük, és eh, reprodukálhatóvá tegyük a szakértők számára. Ladies and gentlemen, may I come to the conclusions? Tehát, hölgyeim és uraim, lassan levonám a végső következtetéseket. Az Európai Elemszerbiztonsági Rendszerben az EFSA, a mi ügynökségünk, nagyon fontos szerepet játszik, ambíciózus a munkaprogramunk, hogy védjük a közegészséget az elkövetkezendő évben. A tudós társadalom tagjaival e, együtt működve, európai és globális szinten kívánjuk ezt elérni. Az érintettekkel, a szereplőkkel konzultálunk, amikor csak lehet, és e, biztos vagyok benne, hogy olyan szakmai uh, szakvéleményekkel tudjuk segíteni a döntéshozók munkáját, amelyben mindig minden körülmények között bízhatnak. Az önök parlamentje, az önök szakbizottsága pedig különösen fontos szerepet játszik abban, hogy sikerrel járjon az EFSA munkája és köszönöm, hogy segítik azt, hogy a mandátumunkhoz felnőjünk, a feladathoz felnőjünk. Most pedig szívesen válaszolok bármiféle kérdésre, mely önökben felmerül. Köszönöm, köszönöm ezt az érdekes prezentációt. Kezdjük akkor talán az EFSA felelősünkkel Pilar Ayuso-val. Muchas gracias, señor director de la, de la ESA. Es un placer tenerle aquí entre nosotros. Bueno, yo eh, que con, conozco bastante la ESA, siempre quedan... Köszönöm szépen! És én is azért eléggé jól ismerem az EFSA-t, de azért eh, maradt néhány kételjem. Egy dolog egyébként meg is lepett abból, amit elmondott. Ugyanis azt mondta, hogy, eh, hogy a fertőzések vektorok, kulturális terjedését szeretnék vizsgálni, tehát hogy az állatok és az emberek között, illetve állatok állatok között hogyan terjednek ezek a betegségek. És hadd kérdezem meg, hogy ez az önök ügynökségének a feladata, hogy a fertőző betegségekkel foglalkozzanak. Önöknek az a feladatuk, hogy az élelmiszerekkel foglalkozzanak. Tehát az állategészségügy, az állatok védelme, az nem feltétlenül az EFSA feladata. Az EFSA-nak már így is teljesen tele van a napi rendje. Tehát én azt gondolom, hogy önöknek az élelmiszerbiztonsággal kellene foglalkozniuk. Az innovációt és az átláthatóságot említette, és ez természetesen nagyon fontos az EFSA munkája során. és tudjuk, hogy a tudósok jelentik az EFSA legnagyobb kincsét, és nagyon fontos, hogy a szakemberek függetlenek maradjanak. Hogyan tudják biztosítani azt, hogy az 500 tudós, aki az EFSA számára működik, független maradhasson. Hogyan készül az ezzel kapcsolatos jelentés, és a legutolsó döntést, ezt kihozza meg azzal kapcsolatban, hogy mi kerüljön bele egy ilyen jelentésben és egyébként hallom a panaszokat is, amelyeket az EFSA ellen felhoznak, és a tudósok függetlensége az minden egyes alkalommal szerepel ezekben. Van még egy panasz ezzel kapcsolatban, gyakorlatilag azt mondhatom, hogy a hogy sokak számára úgy tűnik, hogy nehézségekbe ütközik az, hogy az önök jelentéseit vagy problémáit ö, képviselni tudják azokkal szemben, akik ezeket a témákat feldolgozzák. Tehát ö, tudjuk, hogy ö, azért nem lehet mindig a leges, legmagasabb fokú igazságot egy ilyen jelentésben foglalni, azonban mindig tudni kell ezeket a dolgokat ellenőrizni. Ez, és ez érdekelne, hogy ez hogyan történhet. Úgyhogy nagyon nagy sok sikert kívánok ez a hatalmas munkához, amit az EFSA végez. Köszönöm. Köszönöm. Evi asszony kért szót, meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen. Meg szeretném ismerni, ismételni a korábbi felszólalásomat, amit a mentesítés kapcsán már elmondtam. De most, hogy itt van ön, az EFSA igazgatója, felteszem a kérdésemet újra. Azt hiszem, hogy jobbnak nem is tehetném fel. Talán picit kihegyezem, provokatívabbá teszem a kérdést. Ajúzó asszony is már ez irányba mutatott a kérdésével. Hogyan állítják össze a munkacsoportokat, a szakértői csoportokat? Mennyiben biztosítják a függetlenségüket, és a megalapozott-e a civil szervezetek bírálata, hogy az EFSA gyakran olyan szakértőket is bevon, akik esetleg elfog, elfogultak. Márpedig a teljes átláthatóság érdekében az összeférhetetlenséget teljesen ki kell zárni, és nem elfogadható az, hogy a legjobb szakértők azok, akik az ágazat iparág, az iparnak dolgoznak, ez elfogadhatatlan, hiszen ez érdekösszeütközéssel, összeférhetetlenséggel jár a múltban voltak ilyen esetek, azaz tehát, hogy az értékelés azon ágazatok szakértői, az iparák képviselői, akikre az értékelés vonatkozott, dolgoztak a szakértői vélemény elkészítésében. Csak az átláthatóság teremtheti meg a megbízhatóságot, az egyes állampolgárok és az érintett szervezetek számára betekintést kell adni abba, hogy hogyan állnak össze a szakértői panelek, kik ülnek ott, hiszen ön maga is az Openness, az Open Science Organizationről beszélt, a nyitottsági, nyitott tudományos szervezet létrehozásának szükségességéről beszélt. Hát valóban a legtisztábban külön kell választani hogy ki, kinek az érdekeit szolgálja, és el kell eh, hessenteni az a összeférhetetlensége vágyát a szervezetről. Lehet, hogy ehhez nagyobb eh, erőfeszítéseket kell tennie a, a szervezetnek, de biztos, hogy múlt árnyékait el kell hesegetni. Köszönöm szépen, most pedig Görling asszony. Thank you very much, Chairman. Um, um... Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm az EFSA igazgatóját körünkben. Az EFSA-val kapcsolatban több kurrens kérdés is felmerül. Néha szorosabban, néha kevésbé szorosan együttműködünk az EFSA-val. Lenne pár keresetlen kérdésem. Az első, amely különösen fontos számomra, és amelyel kapcsolatban már többször tettem fel kérdést önnek, ez a az egészséggel kapcsolatos állítások különböző termékeken erre vonatkozó szabályokat érinti. A azok a termékek, amelyeket évek óta használtak európai fogyasztók, és több is eszembe jutna itt igen komoly folyamat végén végül nem kapták meg ezt a health claimet, tehát ezt az egészségre vonatkozó állítást nem használhatták. Több esetben úgy gondolták, hogy igazán nem értették, hogy mi az elvárás, mert ez egy viszonylag vagy teljesen új folyamat volt. Úgy érezte az kiegészítő ágazat, hogy nem kaptak elég segítséget ebben. Ön hát hallgatólagosan egyetértett ezzel, azzal, hogy valamit lehetne tenni. Legutóbb, amikor ebben a szakbizottságban itt értekeztünk, akkor azt említette, hogy ön szerint össze lehetne hogy, hogy a, a jelentkezőkkel érdemes lenne egyeztetni, hanem is közvetlenül, hiszen ez túlságosan bonyolult lenne, de esetleg előzetes tanácsadásban valahogy részesülhetnének azok, akik ilyen egészségügyi vonatkozó e, kérvényt beadnak, vagy ki akarják vizsgáltatni ezt az egészségügyi állításukat. Nem tudom ezzel kapcsolatban, hogy állnak a dolgok. Lenne még pár kérdésem. Juncker úr azt mondta, hogy nem tart szükséget egy tudományos tanácsadó munkájára, most pontosított, hogy nem meneszti, hanem csak nem hosszabbítja meg a mandátumát, hát ez tényleg apró különbség. Az EFSA részéről önök hogyan látják? Szükség van egy ilyen kiemelt tudományos tanácsadó munkájára? Másodszorban az átláthatósággal és a függetlenséggel kapcsolatban eh, rendszeresen felmerülnek eh, kérdések itt ebben a bizottságban, és eh, egyes képviselőtársaim részéről felmerült ez újra. Kérdésem, hogy volt-e alkalmuk arra, hogy az kiszárgott egy dokumentum, amely azt mondta, hogy egy tervezett kampány folyt annak érdekében, hogy a neonikotinoidok betiltását megelőzzék a tudományos közösségen belül próbálták elérni azt, hogy megfelelő tudományos eredményeket produkáljanak ezek, tehát a tudományos szakértelemmel kapcsolatban is felmerülnek kérdőjelek, nem a mennyiség, hanem a minőség az, ami itt igazán számít. Ami a neonikotinoidokat illeti, ezt ön is említette a bevezetőjében, az Egyesült Királyságból a beszámolók szerint 30%-kal csökkent, csökkent a terméshozam, mivel nem használhatják már ezeket a rovarítószereket, másfajta rovarítószereket használnak, nem a szerű neonikotinoidokat. Ez agasztó fejlemények ezek. Ön szerint milyen környezeti előnye vagy hátránya van annak, hogy betiltanak egyfajta, növényvédőszert, aztán ennek következtében egy másikat pedig túlzott mértékben használják. Többen azt mondták az Európai Bizottság részéről, hogy kettőnek semmi köze egymáshoz. Én egész egyszerűen ezt nem hiszem el. Köszönöm. Köszönöm szépen, Piek a kollega. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie dyrektorze. W tym Köszönöm szépen, elnök úr. Igazgató úr, több fontos kérdésre is utal. Jak otwartość na współpracę, otwartość na badania naukowe, na innowacyjność. Tehát, ahogy említette, nagyon fontos az innováció, a tudományos kutatás és a tudományos tevékenység, de azért egy dolgot mégiscsak hiányoltam, mégpedig a megelőző munkát. Mert én magam is orvos vagyok, tudom, hogy a legfontosabb a megelőzés. És főként, hogyha nagyon sok példát is fel tudunk erre hozni. Miért is? Mert az Európai Parlament előtt rengeteg munka hever, például újfajta élelmiszerekkel való bánásmód, tehát meg kell arról abban is egyezni, hogy például bizonyos módon kimúlt állatok például felhasználhatóak-e, és hogy erről is beszélni kell, illetve hogy a genetikailag modifikált növényekkel kapcsolatban például milyen szabályokat kövessünk. Nemrég olvastam egy tudományos folyóiratban egy cikket, amely haszon állatokkal foglalkozott, amelyeket genetikailag modifikált takarmányjal etettek. Ez egyébként egy két éven keresztül végzett hosszú távú vizsgálat volt, és nagyon meglepő eredményekre jutottak ebben a tanulmányban. Például az volt nagyon érdekes, hogy a transgenetika az a GVO-t megöli. Tehát tehát a kísérletben résztvevő haszonáltok nagy része nagyon súlyos betegségben múlt ki ez alatt a két év alatt, amíg ez a tanulmány zajlott. A legtöbb kozmetikumot pedig állatokon tesztelik. Tehát akkor gyakorlatilag mit is mondhatunk? Én ebben a cikkben ugyan persze nem találtam választ minden felvetett kérdésünkre. Azonban számos kérdés van, ahol gyakorlatilag kérdések merülnek fel, és akkor kitörhet akár pánik is. Ugyanígy ez a genetikailag módosított dolgokra is vonatkozik. Például gondoljunk a szójára, amit genetikailag módosítottak. Nagyon sok olyan élelmiszerben már szerepelnek ezek az anyagok, amelyeket ma bárki megvásárolhat a piacon. Tehát azt gondolom, hogy az önök ügynöksége hatalmas kihívások előtt áll, és itt nem csak arról van szó, hogy tűzoltóként működjenek közre, hanem arról is, hogy ne is törhessen ki tűz, tehát megelőzésként is. Az újfajta élelmiszerek és a klónozott állatok húsa és a nanotechnológia kérdései, azok hatalmas kihívások elé állítják az önök ügynökségét. Kérdezném, hogy, hogy úgy érzik-e, hogy állnak ezek elé a kihívások elé? Balc úr következik. Elnök köszönöm a szót úgy gondoltam hogy itt elsősorban azok fognak hozzászólni az igazgató által elmondottakhoz akik hosszú évek óta együtt dolgoznak az efsa val de hát talán mint új képviselőnek és így lehetőségem nyílik egy téma fölvetésére nevezetesen azt hogy milyen konfliktus helyzetbe kerülhet szerintem az efsa. ön azt mondta igazgató úr és nyilván ebben én nem kételkedem hogy az önök küldetése hogy az eu állampolgárai számára a biztonságos élelmiszer ellátás garanciáját jelentsék a teljes élelmiszer lánca vonatkoztatva beleértve a növénytermesztést is. nyilván tisza vagyok vele hogy az efsa szerepe sok tekintetben pótolhatatlan de azért önök nem egyszerűen kutatóbázis egy nyitott tudományos szervezet hanem gyakorlatilag hatóság is, és adott nagyon éles kérdésekben az önök véleménye lesz a perdöntő. Én itt a génmódosított növények tagállami, termesztésének tagállami tilalmára gondolok. Ugyanis ön jobban tudja talán, mint én, hogy februárban volt egy olyan döntés a tanácsban, ahol a Dupontnak egy kukorica génmódostott vetőmagját termesztés nineteen állam ellene szavazott és mindössze five szavazott mellette. na most most tárgyaljuk ugye a jelzett témában a jogszabályt de itt azért kialakulhat az a helyzet hogy az efsa nak a tudományos véleménye alapján szemben adott esetben tagállamok kritikus és más tudományos felfogásával önök abba a helyzetbe kerülnek miközben az eu állampolgárokat szolgálják hogy az európai állampolgárok többségi felfogásával akaratával szemben fognak érvényesíteni egy tagállamon belül egy ilyen kvázi kötelezettséget tehát ha most egész durván fogalmaznék sokakban egy ilyen esetben az merülhet föl hogy az efsa a wto érdek érvényesítője, európai tagállama vagy lakosságokkal szemben még egyszer mondom hogy ez egy nagyon éles megfogalmazás lehet de minden esetre valóban kialakulhatnak konfliktushelyzetek eddig is voltak. csak egy példát hadd mondjak magyarországon a magyar alkotmány alaptörvény világosan úgy fogalmaz hogy mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez és ennek keretében a genetikailag élő lényektől mentes mezőgazdaságról beszél tehát itt az önök alapvetően kutató munkája és szakvéleménye olyan éles helyzeteket is teremthet, hogy egy tagállam a saját maga alkotmányával szemben kell, hogy engedélyezzen ilyen termékeknek a termesztését, vagy adott esetben az alkotmánya mellett áll ki, amivel megsérti az Európai Uniónak a termékek szabad áramlására való jogát. Én csak azt akartam jelezni, hogy itt önöknek mint elvileg megalapozott komoly kutatóknak olyan helyzet alakulhat ki amely a legélesebb konfliktust jelentheti. Köszönöm. Thank you very much. I don't know if other members want to take... Nem tudom, hogy más képviselő kérje még a szót, vagy megadhatjuk-e a főigazgatónak a szót, hogy válaszoljon, parancsoljon. Thank you very much, Mr. Chairman. Thanks for your question. I would say a rich harvest. Köszönöm szépen, igazán gazdag um, a kérdések gyűjteményem. Igyekszem válaszolni ezekre. Ezek közül van egy-kettő, amely alapvető fontosságú, és remélem, hogy ezekre, vagy alapkérdés, amelyekre remélem, hogy ki tudunk majd kérni. Megyek sorjában. Ajúzó asszony a fertőző betegségekre kérdezett rá, hogy ez az EFSA hatáskörébe tartozik-e vagy sem, és nem inkább az ACDC hatáskörébe tartozik-e Stockholmban. Én elsősorban állatbetegségről, állatfertőző betegségekről beszéltem, illetve azokról a vektorokról, amelyek megváltozóban vannak. És itt az EFSA a tudományos vélemények megadásának homlokterében áll. De az ECDC-ben dolgozó kollégáinkkal szorosan együttműködünk, a VectorNet keretén belül. Itt azokat a vektorokat követjük nyomon, amelyek átadhatják a betegségeket nem csak az állatról állatra, hanem esetleg emberről emberre, vagy állatról emberre. Tehát itt felvetül nem csak a közegészségügy, hanem az élelmiszeregészségügy kérdése is. Ajuzó asszony az átláthatóság és a függetlenségre kérdezett rá, és ez nagyon fontos. Azt hiszem, hogy ez több más képviselő kérdésére is eh, vál, igyekszem választ adni a mostani válaszommal. Mielőtt tehát erre a kérdésre válaszolnék, azt szeretném mondani, hogy az EFSA tudományos véleményeinek eh, biztonsága, érvényességének biztosítása három pillére nyugszik. Egyrészt alaposan megvizsgáljuk azt az inputot, azt az adatot és információt és módszertant és emberi szakértelmet, amelyet felhasználunk. Nagyon óvatosan válogatjuk ki a kockázat eh, értékelés alapjául szolgáló információkat, nyomatékosítjuk, hogy hatékony és szélrevezető módszertant alkalmazzunk, és nagyon óvatosan választjuk ki a munkacsoportok tagjait, illetve a panelek tagjait. Ez tehát az első pillér. Tehát a kockázat elemzés folyamatának forrásaira koncentrálunk itt. A második pillér, amelyről gyakran a közvélekedésben nem vesznek tudomást, a közös döntéshozatali folyamat a tudományos panelekben. 21 tag ül a tudományos panelekben, és ez a 21 tag mondjuk olyan, mint egy kis ENVI szakbizottság, ezek a terület szakértői Európa, Európa különböző helyéről, és ők közösen döntenek az EFSA tudományos szakvéleményről. Elképzelhetetlen ilyen módon nekem számomra, hogy egyetlen tudományos tag befolyásolhatná mind a húsz további tagot, még ha volna is valamilyen hidden agendája, tehát valamilyen titkos terve, nem lehet befolyásolni. A peer review, vagy a társ értékelés elve nagyon határozottan érvényesül, és így kölcsönösen egymást ellenőrizve alakul ki a tudományos szakvélemény. A harmadik pillér pedig a nyíltság és az átláthatóság ez is biztosítja a eredményeink, a szakértelm, szakértelmünk, a szakvéleményünk hitelességét. Betekinthetnek az websza oldalán mindabba az adatba, amit felhasználunk, mindabba a szakértői véleménybe és a döntéshozatali folyamatba. Azt kell, hogy mondjam, hogy az EFSA a legátláthatóbb európai szervezet természetesen azokat a személyes adatokat, amelyek védelemre szorulnak, vagy olyan titkos cégadatokat, amelyek veszélyeztetnék a cég érdekét nem publikálunk, de minden más adat meg hozzáférhető az EFSA honlapján. Röviden válaszolok a Jűzolszony kérdésére, hogy hogyan választjuk ki szakértőket. Az EFSA-nak 10 panelje van, mindegyikben 21 tag ül, és minden három évente egy kiírást írunk ki, éppen most fejezünk be 8 panelre egy kiírást, ezren jelentkeztek, aztán megvizsgáljuk a szakértők, a tudósok tudományos kiválóságát, tehát egy bizonyos küszöbet át kell lépniük ahhoz egy egyáltalán jogosult legyenek bekerülni a rövid listára, és akkor a jogosult, e, a megfelelő képzettséggel, stb. rendelkező szakértőknél megvizsgáljuk, hogy milyen speciális tudással rendelkeznek, mondjuk a peszticidek vagy a biológiai veszélyek tekintetében, és utána pedig feltérképezzük az ő összeférhetetlenségüket, vagy az érdekeiket, és ez alapján a esetleges jelöltek, a jelölteket az EFSA igazgató tanácsának előterjesztjük, és ők döntenek arról, tehát a Management Board dönt arról, hogy ki lesz végül is a tudományos testületek tagja nem csak belülről, belül vizsgáljuk meg ezeket a szakértőket, hanem külső szakértőket eh, is bevonunk, akik szintén szakértői véleményt készítenek a jelöltekről, ezen felül az Európai Parlamenttől, az Európai Bizottságtól, a Management Boardtól megfigyelőket is hívunk, hogy ellenőrizzék, hogy az általunk lefektetett szabályoknak megfelelünk-e. Tehát így vonjuk be a tudósokat a tudományos panelekbe. A munkacsoportokban egyszerűbb a folyamat. Ugyanolyan függetlenséget biztosítunk a szakértők tekintetében, de rugalmasabb a megközelítés, mert itt kb. 1500 szakértőt vonunk be a munkacsoportokban. Hogyan biztosítjuk azt, hogy eh, ne álljon fenn az összeférhetetlenség, és valóban függetlenek a szakértők? Ez volt az egyik kérdés, és kihallom sok más kérdésben is ezt a mélyen fekvő kérdést. Van egy olyan szakpolitikánk és végrehajtó szabályaink, amelyekkel kezeljük az összeférhetetlenség jelenségét. Ezt a szakpolitikát 2011-ben fogadta el a Board, és jövő évben kezdjük az áttekintését, és 2015-ben fogadjuk el az új iránymutatást, és itt a parlament, a szereplők, az NGO-k, a civil társadalom észrevételeit is bevonjuk, becsatornázzuk, megerősítendő ezzel a függetlenségünket. Voltak éppen, tehát hogyha valaki együtt akar működni az EFSA-val, egy hosszú kérdőívet ki kell, hogy töltsön, és fel kell, hogy tüntesse az elmúlt öt évben szereplő különböző érdekeltségeit, eh, kapcsolódásait, eh, kilenc különböző területen, és az EFSA szakértői megvizsgálják majd, hogy a munkacsoport munkájával és a szakértők által ellátott szereppel összeütköznek-e ezek a korábbi tevékenységek. Ha az egyik elv azt mondja, hogyha valakit az iparág alkalmaz, vagy főidőben tanácsadói az iparnak, akkor teljes egészében kizárjuk az EFSA szakértői testületeiből. 2012-ben, ebből az évből vannak ilyen adataink, 40%-ban a szakértőink a nemzeti hatóságoktól jöttek, 40%-uk közfenntartású kutató helyekből jött, 5%-uk egyetemekről és 5%-uk pedig nyugdíjas szakértők voltak, akik korábban a kormánynak, kormányoknak vagy a közkutatóintézeteknek dolgoztak. Tehát sem az ipar képviselői, sem az iparnál dolgozó kutatók nem dolgozhatnak az EFSA-nál. Ez egy alapelv. De még tovább megyünk. Hogyha például egy eh, egyetemnél dolgozó szakértő az ipartól kutatási pénzeket kap, akkor megvizsgáljuk, hogy mennyi kutatási pénzt kap, és kockázat alapú megközelítést alkalmazunk, megvizsgálandó, hogy fennáll az összeférhetetlenség. És hogyha fennáll, és veszélyben érezzük a függetlenségét, akkor nem vonjuk be, hiszen ez rossz fényt vetne az EFSA tudományos véleményére. Azt gondolom, hogy ez egy kérlelt, finoman kidolgozott, egyben stabil lábakon álló rendszer. Persze, ez kerül is valamibe, ezt fenn kell tartani, működtetni, menedzselni kell ezt a rendszert. De úgy gondolom, hogy enélkül nem tudjuk biztosítani ezt, hogy az EFSA szakvéleményei véleménye egyes számban megbízható legyen, érthető legyen, és a kockázat menedzserek számára is használható legyen. Tehát mi tulajdonképpen a kockázat menedzsereknek adunk tudományos értékelés szakvéleményt. A bizottság, a parlament, a tagállamok felhasználhatják ezt. Tehát voltak éppen mi csatornázzuk be a tudományos szakvéleményt a döntéshozatal folyamatában. I think I also answered with this the question on uh on independence. Azt hiszem, hogy ezzel megválaszoltam a függetlenségre vonatkozó kérdést, a szakértői kérdéseket, mondtam, hogy minden dokumentumunk hozzáférhető weboldalunkon, és persze bármely állampolgárnak jogában áll, hogy bármilyen további dokumentumhoz való hozzáférést kérjen, és ebben az esetben az EFSA további dokumentumokat bocsát közzé, ha csak nem személyes adatok, vagy pedig bizalmas adatok. Ezek máskülönben ezeket az adatokat is kiadjuk. Idén például 75 ezer oldalnyi dokumentumot adtunk ki megkeresésre. Megkeresés alapján. Ami Görling asszonyt és az egészségügyi információk megadását a terméken illeti, illetve az értékelés előtti konzultáció folyamatát illeti. Az Európai Parlament egy rendeletet fogadott el, amelyben arra kéri hogy az efsa hogy a legmagasabb szintű tudományos normákat alkalmazza annak megítélésére, hogy a health claimek vagy az egészségügyi hatásról szóló fogyasztói tájékoztatók igazán megbízhatóak legyenek. Egyetértek önnel, Görling asszony, hogy a kommunikáció, a kérvényezőkkel való kommunikáció folyamatát még tökéletesíthetjük, világosabbá kell tennünk, hogy milyen, hogy hogyan értékeljük az ő helszklémjeiket. Nyolc ilyen dokumentumunk van, amelyben irányt mutatunk számukra, hogy hogyan végezzék el a tudományos vizsgálatokat, amelyekkel megalapozzák a helszklémeket. 15-16 ipari szövetséggel dolgoztunk együtt, annak érdekében, hogy ezen iránymutatásokat egy magasabb szintre emeljük a jövőben. És az nem fogadható el, hogy a kérvényezők a tudományos panel tagjaival találkozzanak, ez nem fordulhat elő személyesen, de az, hogy a kérelmezők egy csoportja kérdéseket intézen a tudományos panel tagjaihoz, ez előfordulható, sőt, ilyen webes találkozókat is lehet tartani. A kérvényezők azt is kérhetik, hogy fókuszáltabb, célirányosabb találkozókat is tartsunk, és 2015 során e-, ezeket is megszervezzük. Ami pedig a fő tudományos tanácsadó Chief Scientific Advisor szerepét illeti. Az EFSA úgy gondolja, hogy jó gondolat az, hogy a tudományos megítéléssel, értékelésekkel gazdagítsuk a politika döntéshozatalát. Anglover asszony, a Chief Scientific Advisor nagyon pozitív szerepet játszik tehát abban, hogy a politikai döntéseket segítsen még jobban tudományosan megalapozni. Nem a mi feladatunk, persze, hogy megítéljük, hogy a bizottság és az ügynökségei illetve a döntéshozók mennyiben veszik figyelembe a mi tudományos véleményünket, ez egy politikai kérdés, de a JRC, a Joint Re, a Közös Kutatóközpont és más bizottsági hatóságok is sok tudományos megalapozottságú információt halmoznak fel, és kívánatos volna, hogy ezt egyre inkább felhasználják a döntések során. Ami azt a kérdést illeti, a publikációra vonatkozó kérdést illeti, ezzel nem vagyok tisztában arról beszélt, hogy ez tegnap jelent meg ez a, ez a publikáció, és azt mondta, hogy a dolgok két irányba hathatnak, hogyha tudományt akarjuk befolyásolni, ezzel egyetértek. Ezért is olyan fontos az, hogy az EFSA szabad minden oldal befolyásolási kísérleteitől független és szabad. Tehát valóban a bizonyítékokra és az átlátható módszertarra és kollegiális döntéshozatalra építünk. Ami pedig ezt a vegyi anyagot illeti, amelyre kérdeztek, melynek neve Neóval kezdődik, mondja a tolmács, az, e- amikor az EFSA az aktív anyagokat vizsgálja a peszticidek tekintetében, például akkor nyilvánvaló környezeti hatástanulmányt is végrehajtunk, tehát minden ö, termék, amely az európai piacra kerül, a környezet szempontjából is biztonságos kell, hogy legyen. Nem látom tehát a problémát, amelyet felvet. Hogyha tehát a növényvédőszert engedélyeztetik, akkor megfelelő vizsgálatokat hajtottak végre, és ez biztosítja, hogy ne jöjjön létre, ne álljon fenn elfogadhatatlan veszély a környezetre leselkedve. Ami pedig a prevenciót, a megelőzést illeti, az a kérdés, amelyet ön feltett. Hát orvosi szempontból teljesen egyetértek azzal, amit mondott, a megelőzés sokkal jobb, mint a gyógyítás. Tehát nagy erőforrásokat, figyelmet kell fordítani megelőzésre. Ám a kockázat kezelés és a kockázat értékelésben más a helyzet. Mi tudományos kockázat értékelést végzünk? Az a kockázati szint, amelyet egy társadalom elfogad, az egy politikai döntés hogy milyen szintű kockázatot fogad el. Tehát a precautionary principle, az elővigyázatossági elv nem tartozik az EFSA-ra. Mi a politikusok számára adatokat, helyzetértékelést szolgáltatunk, kvantifikáljuk, megbecsüljük a kockázatot és a kockázattal együtt járó bizonytalanságokat, hogy a társadalom most számára elfogadható a kockázat ezen szintje, vagy nem, ez egy politikai döntés. Jó gyakorlat tehát, hogy a kockázat értékelés és a kockázat menedzsment szigorúan külön van választva. Aztán egy francia GMO termékről beszélt, illetve egy tanulmányról. Nem tudom, hogy két évvel ezelőtti 2012-es tanulmányról beszél egy takarmányelemzésről van szó, nagy vita volt erről, Serralini professzor publikálta ezt, egyébként az EFSA is részt vett, az EFSA és a szerzők között volt. A tagállami szervek is áttekintették, és mi is áttekintettük ezt a publikációt. Végezetül ezt a publikációt visszavonták a tudományos folyóiratból, ahol ezt először publikálták. Az EFSA Tud figyelemmel kísérte ezt a folyamatot. És jelzem itt a többi európai kockázat elemző testvér ügynökséggel szorosan együttműködtünk. Az utolsó kérdésre hagy válaszoljak. Az élelmiszerlánc biztonságáról, tehát hogy a tudomány mondjuk esetleg egy tagállam alkotmányába ütközhetem. Azt hiszem, hogy itt is világosan a szerepek megosztásáról kell beszélnünk. Az EFSA a GMO-k tekintetében a GMO-k hatását elemzi az emberi egészségre, az állami egészség, állati egészségre, vagy a környezetre. Ezt elolvashatják a tudományos szakvéleményünkben. Hogy egy tagállam vagy a társadalom számára az elfogadható, vagy nem, ebben mi nem dönthetünk, ez egy eminensen politikai döntés, az Európai Unió tagállamai döntenek erről, akik engedélyezik a termékeket, és akik ilyen módon elfogadnak bizonyos kockázatokat, vagy pedig az elővigyázatosság elvét alkalmazva azt mondják, hogy ezt a terméket nem engedélyezzük, akár gazdasági vagy etikai megfontolások, egy sor megfontolás érvényesülhet, amely alapján visszautasíthatnak egy terméket. Mi azonban a politikai döntésben nem veszünk részt, és igaz ez a klónozásra is. Az EFSA az élelmiszerbiztonság, az állami állategészségügy és az állat lét tekintetében elmondta véleményét a klónozás kapcsán, de abba a kérdésben nem, ahhoz a kérdéshez nem szólunk hozzá, hogy a klónozást etikusnak tartjuk-e vagy nem. A nanotechnológia tekintetében is uh, tudományos uh, elemzést végeztünk, uh, egy iránymutató dokumentumot adtunk ki, hogy milyen veszélyekkel jár a nanoanyagok használata, de ugye a társadalom él ezekkel a veszélyekkel, vagy nem, ebben mi nem tudunk dönteni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen ezeket a ré részletező válaszokat, részletező választ, és azt hiszem, hogy ezzel lezárhatjuk az ülésünket. Csupán arra emlékeztettem a kedves kollégákat, hogy ma este itt az ülésteremben egy rendezvény lesz, tehát ne hagyjanak itt semmit az ülésteremben. Köszönöm, találkozunk holnap.